Kedves kollégák, azt javaslom, hogy kezdjük el. Nincs most itt még mindenki, vannak gépek, amik később érkeznek, de nagyon telített a napirendünk, éppen ezért azt javaslom, hogy kezdjük meg a munkát. Az első napirendi pont a napirend elfogadása, James Ellis. James, tessék. Ellen, kedves elnök úr, néhány hónappal James Ellisé a szó, hölgyeim és uraim. Néhány hónappal ezelőtt egy kísérleti eh, projekt eh, indult, eh, amelyet nekem kellett volna követnem. Nincs ma időnk rá, én ezt tudom. azt szeretném, hogyha ezt a következő napi rendi pontunkra következő ülésünk napirendjére rá lehetne -e, e tenni, mert e, van mondani valóm a kollégáknak. Köszönöm. James e, akkor egy kísérleti projektről szól, amely egyfajta intézményközi kutatócsoport, ha úgy tetszik, egy think tank, amelynek a munkája rendkívül érdekes, nem csak a parlament szempontjából érdekes, hanem a bizottság és a tanács számára is, és a következő, vagy valamelyik későbbi költségvetési ülésen, majd ezzel foglalkozunk ma, ez nem lehetséges. Hogyha nincs más megjegyzés a napi rendel kapcsolatban, akkor azt úgy vesszük, mintha elfogadták volna. Egy kis módosítás van. Giovanni Lavia értesített engem, hogy a 11-es pont egyedi mezőgazdasági intézkedések az unió legkülső régiói részére még nincs kész, mert az Agri szakbizottság kis késésben van az anyaggal kapcsolatban, és azt szeretné, hogyha a 11-es napi rendi pontot egy későbbi ülésünkre halasztanánk, tehát a 11-est egy későbbi ülésre halasztjuk. Ugyanakkor emlékeztetek arra, hogy 17 órakor szavazunk, ahogy azt terveztük, és az ülés végén, a szavazás után foglalkozunk a 9-es ponttal, az európai szemeszterrel, Surján úr napirendi pontjával, napirendi pontjáról van szó, ugyanis Lászlónak, ha jól tudom, egy másik elfoglaltsága van. Nem, nem László kérte, hanem az árnyék előadója, Galtieri úr kérte, hogy egy másik ülésen vesz részt, és csak a nap vége fele tud itt lenni. Üdvözlöm az, a bizottság főigazgatóját körünkben, és van egy küldöttségünk a Portugál köztársaságból, polgárok jöttek, illetve jönnek francia vendégek is, akik megfigyelik majd a bizottságunk ülését. Én négy és öt óra között nem leszek jelen, egy másik teremben leszek, ahol eszmecserét folytatok a nemzeti parlamenti elnökökkel, azok közül is a néppártiakkal, mert ők az európai költségvetés problématikájáról fognak beszélgetni, és azt gondolom, hogy nekem ott kell lennem, hogy elmagyarázzam, hogy az Európai Parlament hogyan vélekedik erről a kérdésről. Salvador Gariga, eh, SUR eh, szakbizottság, a prioritásaink, az európai költségvetés eh, prioritásai, tehát ezekről fogok beszélni. 17 órakor visszajövök. Jutta Haug alelnök fog majd engem egy óra hosszán áthelyettesíteni. A koordinátoroknak pedig azt mondom, hogy 18.30-tól 19.30-ig lenne koordinátori ülésünk, de a néppárti koordinátor nem tudott lenni, nekem egy másik elfoglaltságom van. Éppen ezért egész egyszerűen azt javaslom, hogy a koordinátorok ülését azt a Strasburgi ülésünkre vigyük át. A, egyébként sincs semmi sürgős a koordinátorok ülésén a mai napra. A titkárság majd felveszi a kapcsolatot a különböző e, tanulmányokra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban nevekre van szükségünk, és e, itt a titkárságon keresztül adhatják majd meg a megadni való adatokat az elnök közleményei. Kérem, kérem kicsit csendesedjenek el, az elnök közleményei következnek. Szeretném ismertetni önökkel az elkövetkezendő napok napirendjét és azokat a döntéseket, amelyek a munka folyamattal kapcsolatosak, a többéves eh, pénzügyi eh, a kapcsolatban 2014-2020 a parlament a prioritásait és választásait a sorbizottság anyagán keresztül megtette, erről a múlt hónapban szavaztunk. Az Európai Bizottság holnap után, szerdán, tehát holnap után szerdán fogja a formális javaslatait elfogadni, amely Először is a szokásos kiadási időszakról szól, a 2014-2020-as időszakra a különböző kiadási kategóriákon belül, és aztán a saját erőforrásokról bizonyos reformintézkedéseket is fognak javasolni. Ahogy Barozó elnök úr is mondta, saját beforrá, bevételi forrásokra lenne szükségünk ahhoz, hogy a Lisszaboni szerződési térvényesüljön, amely felhatalmazást ad az Európai Bizottságra, hogy ilyen javaslatokat hozzon. Ismételt erőteljes kérésünk volt nekünk ez, ahhoz, hogy az unió bevételi rendszerét fenntarthatóvá tegyük, és saját, ténylegesen saját bevételeink legyenek, nem pedig csak olyan nemzeti források, amelyeket kis csalással neveznek nemzeti, illetve saját EU-s erőforrásnak. Tehát ez szerdán lesz. A, az Európai Bizottság ez, erről a döntésről időben értesíti az Európai Parlamentet szerda este, vagy csütörtök délelőtt, mégpedig a sajtó nyilvános bejelentés előtt az ígéreteiknek megfelelően, tehát a parlament tagjai részt vesznek, majd az elnök a konferencia, az elnökök értekezlete dönt, hogy kivehet ezen részt, ez nem rám tartozik, de még ezen a héten egyébként is nyilvánosságra kerül ez a dolog. Ezért én felkérem a frakciók szóvivőit, illetve költségvetési felelőseit arra, hogy csütörtöktől kezdődően legyenek készek arra, hogy kommentárral lássák el ezeket az új anyagokat és javaslatokat. Az Európai Bizottság tehát értesíteni fogja, illetve beszámol az elnökök értekezletének ezekről a döntésekről, mégpedig zárt ajtók mögött. Mi azt szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság válaszolna a feltett kérdésekre az azt követő héten Strasbourgban. Vagy hétfő este a mi bizottságunkban, és akkor Lewandowski biztos úr tenné meg ezt, vagy eh, kedden délután a plenárison, ez esetben eh, Barózó elnök lenne az, eh, Lewandowski pedig mellette ülne. Ez a választás még nem történt meg, ez megint csak azon múlik, vagy attól függ, hogy Barózó úr hogy ér rá, illetve az elnökök értekezlete hogy dönt, de Előfordulhat ez tehát hétfőn este, illetve kedden délután, amikor is önök kérdéseket intézhetnek a bizottsághoz, a biztoshoz ebben a témában. Ezt követően kell nekünk a tárgyalásokra felkészülnünk. Előtte a koordinátorok szintjén fogjuk értékelni a helyzetet emlékeztetnék arra, hogy egy, a Súrbizottság, mint ideiglenes bizottság elkészítette a nagy irányvonalakat. A Súrbizottság ezzel feloszlott, nagyszerű munkát végeztek, hódolattal tartozunk nekik. Most az Költségvetési Bizottság veszi át a stafétabotot, meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan készülünk fel ezekre a tárgyalásokra. Két dolog fontos itt. Az első az, hogy a tanács, illetve a tanács elnöksége, a magyar elnökség majd, amelyet követ a következő három elnökség, a lengyel, a dán és a ciprusi, elfogadták azt, hogy minden tanácsi ülés előtt, mégpedig az általános tanács ülése előtt foglalkoznak a többéves foglalkoznak a többéves költségvetési tervel, és itt előzetesen, tehát ezen ülés előtt az Európai Költségvetési Bizottságnak a delegációja is ott lehet egy előzetes egyeztetésre. Ez egy újdonság. Ez volt az egyik nagy követelésünk, amelyet a 2011-es költségvetési tárgyalásokon tettünk, tavaly decemberben, akkor nem sikerült egy formális döntést elérnünk a 27, 27 miniszternél, de azóta született egy olyan döntés, hogy ez a négy egymást követő elnökség így fog eljárni. Nyilván, hogyha a négy elnökségen túlmutat majd a tárgyalás, akkor a precedenst valószínűleg folytatni fogják, és ezt az alapvető követelésünket kielégítik, tehát minden hónapban lehetőségünk lesz, hogy a tanácsban beszámoljunk a mi gondolatainkról. A másik dolog a saját erőforrásokkal kapcsolatos, ott pedig az a tanácsi formáció, amely a saját erőforrásokkal foglalkozik, az az ECOFIN tanács lesz, tehát nem az általános ügyek tanácsa. Nekünk oda kell figyelnünk, hogy mi is igazodjunk ezekhez a különbségekhez, tehát beadás, be, be, bevétel, kiadás más-más lesz a tárgyalás menete, és ahogy ez a sorbizottság állásfoglalásában is szerepelt, egy előzetes tárgyalást, a lehető legszélesebb, legnyilvánosabb előzetes tárgyalást szeretnénk a nemzeti, tárgyalá, a nemzeti parlamentek bevonásával is, mert ez a téma egyfelől érinti az Európai Bizottságot, és hát majd a lengyel elnökséget is. E, valószínű, hogy ettől a héttől kezdve a lengyel elnökség erre biztosan kész, reméljük, hogy a bizottság is. Nem csak eh, majd utalni fognak eh, erre az ötletre, egy ilyen konferencia lehetőségére, hanem eh, egy viszonylag pontos javaslatot fogunk kapni, amelyre majd reagálnunk kell, függetlenül attól, hogy ezt a lengyel elnökség javasolja majd, vagy pedig az Európai Bizottság. Kedves kollégák, akkor most ennyi információval rendelkezem erről a nagyon fontos dossziéról. az európai biztos nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ez a munka titkok, titokban maradjon. A Wikileaks legyen tehetetlen az ilyen munkával szemben, tehát ez az előkészítő munka ne szivárogjon ki semmilyen módon. 48 órán belül egyébként ennél sokkal többet tudunk, minden az asztalra kerül. És onnantól kezdve hatékonyan dolgozhatunk. Most pedig üdvözölnék a port, üdvözölném a portugáli delegáci, portugál delegációt. Fernandes kollega meghívására érkeztek portugál üzletemberek, és örülünk, hogy itt vannak körünkben. Mi teljesen átlátható intézmény vagyunk, nem úgy, mint a bizottság vagy a tanács. Minden, amit mi teszünk, az élőben követhető az interneten. Most önök itt vannak körünkben, nagy megtiszteltetés ez számunkra, de hogyha a továbbiakban érdekli önöket a munkánk, akkor havi két alkalommal kapcsolódhatnak az internetes közvetítésünkhöz, és mindent meghallgathatnak. Minden tehát, ami itt zajlik, az 7 milliárd ember előtt teljesen nyitott. James Ellis erről, erről akar mondani valamit? Nem, nem, nem az internetes közvetítésről, hanem arról az eljárásról, amelyet folytatni fogunk a nemzeti parlamentekkel, illetve a tanácssal kapcsolatban jó lenne majd tudni, hogy ezeknek mi lesz a kimenetele ezeknek a tárgyalásoknak. Ezt gondolom, hogy ez megvilágítaná azt, hogy merre haladunk. Igen, végig informálni fogom önöket, tehát minden információ, amit megkapok, arról önöknek beszámolok majd. Most csak arról tudok, amiről félhivatalosan értesültem, e, de a munkamódszer a nemzeti parlamentek és az erre vonatkozó javaslatunk, ez kedvező fogadtatásra talált az Európai Bizottság és a lengyel elnökség részéről, tehát a lengyel elnökség majd így kíván eljárni. És innentől kezdve lehetséges és valószínű, hogy a lengyel elnökség további információkat ad majd nekünk, amiről önöknek beszámolok majd a jövő héten. Akkor most köszönöm, hogy meghallgattak, és most pedig térjünk át a négyes napi rendi pontra. Ez egy jól ismert anyag, az Európai Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok Ingeborg Gressle és Rivellini kollégák a téma felelősei. Bosztok urat üdvözlöm itt, aki a számvevőszék, számvevőszéket képviseli, és a, azt szeretné, hogyha a számvevőszék véleményét most előadhatná itt ezzel a témával kapcsolatban. A számvevőszék már küldött jelzéseket ezzel kapcsolatban. E, most egy olyan végső stádiumba érkeztünk, ahol a számvevőszék véleménye érdekes lehet. De mielőtt Bosztok úr megkapná a szót, hol a raportőr? Ott van, ott van röviden, akkor Inge kap szót. Köszönöm szépen. Két dokumentum kötet van előttünk. Az egyik ugye a jelentésünket tartalmaz, a másik a módosító indítványokat, körülbelül 160-at szám szerint. Bocsánat, 260-at. Ennek nagy rész mi magunk terjesztettük be a kollégákat, szeretnék megértésre és türelemre inteni hiszen egy olyan folyamat részei vagyunk, amely folyamatos változások alá esik. Az Európai Bizottsággal folyamatos tárgyalásokban vagyunk, és már az elmúlt májusból származnak az ő javaslatai, és a bizottság azóta eltelt időben sok mindent módosított. Ennek fényében is ugye a már benyújtott módosító indítványokat módosítani kellene, tehát szeretném a megértésüket kérni, egyszerűen nem tudunk máshogy dolgozni, nagyon sajnálom, hogy így történik. Még most is várunk bizonyos módosításokra, és ezután fogunk egy nagyon is terjedelmes szavazólistát elkészíteni. Tehát kevés múlik sajnos rajtunk, a sok megbeszélés során az Európai Számvevő székkel és a nemzeti igazgatóhatóságokkal folytatott megbeszéléseken azt reméltük, hogy ezek után majd egy olyan javaslattal tudunk előállni, amely nagyon sok szerzőnek a kéznyomát viseli, nem csak az enyémet, hanem másokét is, és hát legalább itt fél tucat intézmény dolgozott ezen a jelentésen, tehát jó lenne, hogyha egy olyan javaslatán elő, ami mindenkinek a véleménye tükrözés, ezt nem lehet már lesöpörni az asztalról. Ma azt tudom mondani önöknek, hogy a következő héten a munkacsoportunknak új ülése lesz, ahol majd remélhetőleg egy részletes szavazó listát a kompromisszumos indítványokkal és módosító indítványokkal együtt el tudunk készíteni. Ma megkapták az 56-os paragrafus új megfogalmazását, ezt láthatják a módosító indítványok listájában. Ebben az 56-os cikkelyben vannak olyan dolgok, amiről ma szeretnék szólni. Itt a megosztott menedzsmentről, megosztott igazgatásról van szó. Ez sokakat érint az Európai Unióban. Ebben a cikkelyben a bizottság javaslatához igazodunk. Jens Geyernek és Jaran Felnek a módosítóit is beépítettük ebbe. Ezek a bizottságnak egy munkadokumentumára támaszkodnak, azonban a bizottság is közben tovább fejlesztette az eszmecseréken alapulva ezt a dokumentumot. Ezt ugye kiosztottuk, ez így néz ki, ebben már látszanak a továbbfejlesztett lépések. Megkíséreltünk bizonyos címeket kialakítani, a Regionális Fejlesztési Bizottság javaslatához igazodva, és megpróbáltuk felosztani itt a felelősségi köröket. Tehát van egy akkreditációs hatóság, ezt tervezzük, ez az akkreditációs ható tehát ugye eredetileg a tagállami akkreditáció mellett voltunk, mi nem szeretnénk, hogyha új hatóság lenne erre a célra, hanem azt tervezzük, az akkreditációval kapcsolatos kompetenciákat, a tagállamok által kiválasztott hatóságoknak adjuk át, illetve a tagállamok fognak hatóságokat akreditálni és az európai szintnek majd ezek a hatóságok fognak jelenteni. A bizottságnak a feladatait is specifikáltuk, és azt is specifikáltuk, hogy nemzeti megbízhatósági nyilatkozatokat kell tenni, amit miniszteri szinten kell majd aláírni. Ezen kívül a március 15-i kalendárium a naptára kapcsolatban megpróbáltuk a kollégáknak a módosítványát a lehető legnagyobb mértékben átvenni, főleg Zsebrandi és Mulder kollégák módosító indítványait. Azok a kollégák, akiknek az ajánlatait nem tudtuk figyelembe venni, a Súrián kolléga, például ők gyakorlatilag a tanácsi módozatot nyújtották be módosító indítványként, ezettől eltanácsolnám a bizottságunkat, ugyanis ők egy más rendszert javasolnak, ami a mi általunk elképzelt struktúrán kívül helyezkedik el. Éppen ezért ezeket a javaslatokat nem tudtuk átvenni, mert nem akarunk egy eh, kevert rendszert kialakítani. Tehát döntenünk kellett, hogy a bizottság rendszerét, struktúráját követjük, és ezt fejlesztjük majd tovább a bizottság továbbfejlesztéseinek megfelelően az 56-os cikkel kapcsolatban mi várunk egy dokumentumra, ez egy táblázat, amiből jól láthatják, hogy hogyan néznek ki a módosító indítványok, és jól mutatja, hogy mit vettünk át a jelentésbe. Talán, hogyha nem is szó szerint, de legalábbis szellemében átemeltünk tehát bizonyos módosító indítványokat, ez látszik ebből a táblázatból, ebből egy világos hozzárendelés látszik egy kompromisszumos javaslatot is be fogunk terjeszteni a transferekkel kapcsolatban, ez még nem áll rendelkezésre. Ezzel kapcsolatban hat hat hetet irányzunk elő a transferekre, az átcsoportosításokra, és hat héten keresztül folyik majd itt az információ áramlás is. Itt adott esetben a fordítástól is eltekintünk, azáltal, hogy azt mondjuk, hogy lesz, lesz egy bizottsági munkadokumentum, amelynek keretében zajlik a dolog, és így nem lesz szükség fordításra. Egy másik lehetőség lenne az egyszerűsítés irányában, és természetesen a parlament jogainak megőrzése mellett. Egy más lehetőség nem lenne tehát. meg feltalmazáson alapuló jogi aktusok esetében valamilyen kötelező érvényű előírást akartunk még kialakítani, és így szerettünk volna kihangsúlyozni a saját jogi pozíciónkat. Tehát itt egy olyan eljárás javasolunk, ami figyelembe veszi azt, hogyha nem tudunk megáll- hogy mi van akkor, ha nem tudunk megállapodni egy felhatalmazáson alapuló jogi aktusról. Visszautaljuk-e a kérdést, vagy sem? Azt mondjuk, hogy ha módosító indítványokkal állunk elő, akkor ezeket az Európai Bizottság vegye figyelembe, és egy formál, és, ne, és legyen lehetőség egy formális visszautalást érvényesíteni, hogyha erre nem kerül sor. A költségvetési rendeletben a delegált jogi aktusokat a költségvetés végrehajtására hasznos, használják ugyanis fel, és hát itt erre szükség van. Tehát itt az a probléma, hogy a delegált jogi aktusokról le kellene mondanunk tulajdonképpen a költségvetési rendeletből, hogyha ezt nem tudjuk, akkor ezeket nagyon felelősségteljes és korlátozott módon kellene csak használni. Mi azt javasoljuk, hogy, hogy, ki, hogy egy szabályjavaslatot csak részben lehessen elutasítani, és ennek során figyelembe kell venni a költségvetésnek a struktúráját volt még majd találkozónk az épületek menedzsmentével kapcsolatban, ez is bele. Ezzel kapcsolatban a szavazó listában Honika Molvájára egyes, e, egyetértésben egy kompromisszumos javaslatot terjesztünk elő. Itt nem csak több, hanem jobb információra is szükségünk van, hangsúlyoztuk, tehát egy szónak is száz a vég, egy, száz szónak is egy a vége, nyilvánvalóan egyre komplikáltabb a jelentés. Én most már szeretnék a munka végére érni. Rendkívüli erőfeszítése van ehhez szükség annak érdekében, hogy a dolgok alakulását folyamatosan nyomon kövessen. Most volt az adatvédelmi biztosra is egy egyeztetésünk. Itt az európai közpénzekkel kapcsolatos közzétételi kötelezettségekről van szó. Itt van az Európai Bíróságon is folyamatban egy nagy monstreper ezzel kapcsolatban. Megpróbáljuk majd ennek eredményeit is valahogy belefoglalni a javaslatba a következő héten a szavazó listán ezzel kapcsolatban is valószínűleg meg fognak jelenni módosító indítványok, és ezek reflektálni fognak az Európai Adatvédelmi Biztosnak az álláspontjára is. Tehát ez a dolgoknak az állása jelenleg. Köszönöm szépen. Merci beaucoup Inge, c'était très clair et encore une fois bravo. Köszönöm. Nagyszerű munkát végeztek, és nagyon világosan adta elő. Sokan kértek szót, vagy többen legalábbis. Először is a számvevőszék küldöttjének adom meg a szót. Először tehát Bronter asszony. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Én is szeretném röviden bemutatni az AFET véleményét. Ezt az elmúlt héten az AFET szakbizottságban megszavaztuk. Egy-két pontot szeretnék magyarázatként hozzáfűzni, hogy mire is gondoltunk mi a véleményünkben. Volt egy módosító, a négyes számú, a módos, az véleményben a négyes módosító. Itt szeretnénk nagyobb átláthatóságot az olyan pénzekről, amelyeket a nemzetközi szervezetnek adunk. Nincs igazából egyfajta felosztás arról, hogy mennyi pénz megy az ENSZ-be. Ez eléggé szomorú, mert itt nincs igazán áttekintésünk, és és ezt így nehéz elemezni. Tehát mindenképpen nagyobb átláthatóságot szeretnénk itt, és szeretnénk azt is látni, hogy a bizottság hogyan bánik ezekkel a programokkal. Az ötös módosító egy régi követelés az Európai Parlament részéről. Ez az lenne, hogy az EU misszióként lenne egy költségvetési sor. A hatos módosító ugyanebben az irányban mutat. A parlamentet jobban tájékoztatni kell már előre arról, hogy milyen külpolitikai missziók lesznek. Ezen kívül van egy módosító, amely a ugyancsak a missziókra vonatkozik, itt a missziók vezetőiről is szó van, a különböző feltételekről, az 57-es cikk kapcsán a progresszív teljesítésről van szó. Ez volt az Európai Bizottság javaslata. Gressle asszony ezt megváltoztatta. Ezt azt mondta, nem lehet progresszív. Az AFET progresszív eljárás szeretne, viszont egy megfelelő időbeli horizonttal az első hat hónapban, tehát nem tarthat ez örökké, hanem az elején már azt mondjuk, nem tudjuk néha, hogy milyen gyorsan uh, zajlik le a misszió, de itt mindenképpen egy egyértelmű időbeli korlátozásra van szükség. Van egy hasonló kompromisszumos módosítás az a felt részre a 83-as cikket, illetően itt a bizottság azt javasolta, hogy legyen kivétel a humanitárius segítségnyújtás, civil védelem kapcsán, akkor, hogyha a sürgősség ezt indokolja, ezt úgy módosítanák, hogy azt mondjuk, hogy amikor az Európai Unión kívüli szükséghelyzet ezt úgy követeli. Tehát itt olyan krízis helyzetekről van szó, amelyek az Európai Unión kívül merülnek fel, tehát ezt specifikussá tettük itt. Ugyancsak eh, a 14-es cikkben, 14-es módosításban a 120-as eh, cikkhez kötődve rugalmasságot követelünk, itt és a krízismenedzsmentről, eh, civil védelemről van szó és itt eh, hozzáfűznénk azt, hogy a harmadik országok, amelyek a demokratikus fejlődés eh, útján vannak, és ahol fennáll a veszély annak, hogy fegyveres konfliktus alakul ki. Tehát eh, lehetnek előre nem látott fejlemények, mint Észak-Afrikában, és eléggé rugalmatlanok voltunk, és gyakran politikai cunamiról is beszélhetünk, és úgy gondolom, hogy ilyen esetben úgy kell reagálnunk, mint hogyha egy természeti cunami történne. A másik elgondolási pont pedig a fegyveres konfliktusok megelőzése. Itt is e, e, gyakran nem eléggé rugalmasan alkalmazhatóak a pénzeszközök, hogy ezt meg lehessen akadályozni. Utolsó pontként, amit szeretnék még kiemelni, ez a 16-os módosító. Itt e, az általános költségvetési támogatás kérdéséről van szó. Szeretném itt megemlíteni, hogy a DEVE szakbizottság is majd tesz egy véleményt, ugyanis van egy nagy folyamat a Fejlesztési, Fejlesztési Bizottságban egy zöld könyvvel, amely az általános költvetés támogatásról szól. Itt azt vizsgáljuk, hogy az EU mire ad pontosan kötvetési támogatást. Néhányan ezt kritikusan, néhányan ezt pozitívan ítélik meg. Az AFET-ben néhány bekezdését kivettünk, a B pontot. Felolvasom ezt, hogy tudják, hogy miről van szó. A partner ország megfelelően eh, kialakított makrogazdasági márisokat eh, hozott létre, amelyeket jóvá hagyták a donorpartnerek, illetve a nemzetközi pénzügyi intézmények is. Itt eh, ezt a megfogalmazást a devében kritikusan nézik, szeretnének plusz kritériumokat hozzáfűzni, mint például a szociális igazságosság, tehát hasonló vita ez, mint amit a Görögország csomag kapcsán is láthattunk. Mi azt javasoljuk, hogy ezt a vitát, amely jelenleg ebben a szakbizottságban zajlik, ezt most ne előlegezzük meg, hanem inkább ezt hagyjuk ki, és a B-ben pedig legyen egy harmadik rész, ahol Grassley asszony is követeli azt, hogy a bizottságnak mindenképpen támogatnia ezt, hogy parlamenti ellenőrzés legyen ezekben az országokban a pénzek kapcsán. Gyakran azok az országok, ahol, amelyek korruptak, ott a parlament is korrupt, és ezért kell bevonni, például a Transparency International-t, így, és így növelhető lenne az átláthatóság. Tehát ezt szeretnénk hozzátenni. Ennyi lenne, Remélem, hogy mindezzel egyetértenek. Örülnénk annak, hogyha ez így lenne, és köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Fernández úr, követ, Fernández úr következik. Prezident, em primeiro lugar para dar os parabéns. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak az általa elvégzett munkáért, amely rendkívüli minőségről tesz tanúbizonyságot. Egyetlen kérdésem lenne, és aztán még egy megjegyzésem is az ötös cikkelyel elnézést, 54-es cikkelyel kapcsolatban, ahol a kamatokról van szó. A, a tagállamokat fel kellene szólítani arra, hogyha kamatokról van szó, akkor lehetőleg a legjobb kamatlábat kísérjék meg elérni. Ha ugyanis utólag levon, hogy ez utólag kiderül, hogy rossz kamatokról volt szó, akkor nincsen semmiféle ösztönzés a dologban. Másodszorban a kamatokat nem levonni kellene, hanem hozzá kellene adni a program finanszírozására fordítandó eszközökhöz. Ugyanis ha levonják őket, akkor nincsen semmiféle ösztönző ereje a dolognak, nincs, nem, nem fog senki se jobb kamatlábak elérésére törekedni. Tehát a tagállamoknak ezzel kapcsolatban nem lenne semmi ösztönző ereje. Thank you, Chairman. Um, I have a small intervention on uh, behalf of Mr. Mulder. Who... Köszönöm, Mulder úr nevében uh, beszélek, ő sajnos most uh, nem lehet itt. Először is megköszönjük Ingeborgnak ezt az átfogó munkát, amit végzett. Azt gondolom, hogy vannak még olyan dolgok, amelyekről nem zárult le a vita. Mulder úr óvaint attól, hogy most eh, túlságosan eh, részletekbe bocsátkozzunk, tehát eh, nagyon részletes végrehajtási szabályokról beszéljünk a pénzügyi szabályozás kapcsán ne hozzunk olyan szabályokat, amelyek nehézkesek, bürokratikusak lesznek csak azért, hogy a parlament jogköreit biztosítsuk. Szerinte rugalmasnak kell lennünk. Mulder úr szerint a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb dolog az 56-os bekezdés, amely a National Management Declarationről szól. Ez, ezzel eh, már sokat foglalkozott Mulder úr, és eh, kicsit szkeptikusan áll ehhez eh, a kérdéshez. Alaposan meg kell tehát vizsgálni ennek a körülményeit Tudjuk, hogy különböző tagállamokban különböző módon állnak hozzá ehhez a dologhoz, és nyilván inventívnek kell lenni annak érdekében, hogy a tagállamok jobban ellássák, vagy megfeleljenek a e, kötelességeiknek. Más a megoldás tehát Németországban, mint a kisebb országokban. És Mulder úr is támogatja azt, hogy új megoldásokat találjunk. Tehát teljesen átveszi azt a gondolatot, hogy itt most azért kreatívnak kell lennünk, de még mindig szkeptikus ezzel kapcsolatban. Tehát alapvetően miután alaposan megvizsgálta ezt a kérdést, úgy véli, hogy az a tény, hogy a tagállamok különbözőképpen állnak ehhez a kérdéshez, valószínűleg lehetetlenné teszi az egy kaptafára készülő megoldások alkalmazását. Még egy dolog, amit tisztázni kellene, de lehet, hogy erre majd az elnök úr is utal, a kompromisszumos módosítók eljárása, illetve a menetrendje a kompromisszumos módosítók elképzés, elkészítésének. Van-e egyáltalán időnk az eredeti naptár alapján arra, hogy letárgyaljuk ezeket az ügyeket? Nem lenne reálisabb szeptemberben szavazni erről a témáról. Tehát ez lenne a frakcióm véleménye, illetve javaslata annak érdekében, hogy legyen idő, maradjon idő ennek a hatalmas témának a megvitatására. E, nem mindenki érti annyira ezeket a dolgokat, mint a raportőr, ez tehát az én aggodalmam. Köszönöm. Merci beaucoup, Anne. Köszönöm, Anne. Nyilván a napirenddel majd e, foglalkozunk mégpedig oly módon, hogy mindenki tudja tanulmányozni, elkészíteni a módosítókat, megvitatni azokat, és aztán szavazni róluk. Nyilván tudjuk mindannyian, hogy ez egy eh, nagyon eh, szakmai anyag. Holmájer asszony. Kedves kollégák, szeretnék köszönetet mondani Inge Gresslének azért, hogy a költségvetési rendelet ügyébe ennyire beleásta magát, magát, és úgy tette ezt, ahogy tette itt az Európai Parlamentben. Ez rendkívül többlet értéket teremtett. Fontos megjegyezni, hogy a költségvetés jelentős részeiben együtt tudjuk alakítani, és így a saját elképzeléseinket is bele tudjuk vinni a költségvetésbe, és ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság részéről megfelelő tájékoztatás és egyéb kötelezettségeket tudunk kicsikarni ami az ingatlankezelést illeti, ez nagyon konstruktív megbeszélés volt ma, és remélem, hogy a jövőben is világos elhatárolások lesznek a tekintetben, hogy az épületekkel kapcsolatos kérdésekben mikor és hogyan kell majd minket tájékoztatni. Tehát itt bizonyos nagyságrendeket fogunk majd felállítani, hiszen nyilván furcsa, ugye, eh, hogy, hogy itt bizonyos milliárdos nagyságrendű összegekről van szó, az, eh, a, a, ami az épületeket illeti, így hát nyilvánvalóan erre is rálátásunk kell, hogy legyen erre a szektorra. Inge Gresslének különösen köszönetet szeretnék mondani, tehát az ezzel kapcsolatos munkáért. Nagyon sok módosító indítványt megnéztem, nem szabad, hogy ezekkel kapcsolatban túlságosan a mikroszintnek a részleteibe belemenjünk, hogyha információkat akarunk kapni, tájékoztatást, és tényleg bel akarunk szólni a dolgokba, akkor fontos, hogy az információkon kívül bizonyos beleszólási jogunk is legyen. Különben ugyanis elmondhatjuk a véleményünket, de hát senki sem fog azzal foglalkozni. Tehát el kell érnünk azt, hogy foglalkozzanak is a véleményünkkel. Éppen ezért fontos lenne, hogy, ha ezt, hogy ezt a költségvetési rendeletet világosát tegyük egy-két pontot. Mindkét oldal érdekelés szolgálja az, hogyha az Európai Parlamentet komolyan veszik, és az Lisszaboni szerződés végső soron ugye ezzel kapcsolatban egy új feladatot is adott nekünk. Merci beaucoup. Köszönöm. Surján úr. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének a munkájáért és hadd mondjam el, hogy én elfogadom azt, hogy ő nem kész arra, hogy figyelembe vegye azokat a módosítóimat, amelyek közel állnak a tanácsi megoldáshoz, de úgy vélem, hogy mégiscsak fel kellene használnia egy részét ezeknek a javaslatoknak. Meg kell várnunk a tárgyalások végét is. Végezetül pedig teljes mértékben osztom kollégáink, ALDE beli kollégáink véleményét, ugyanis ez egy nagyon nehéz téma, és valóban időre van szükségünk. Viszont azt is látni kell, és ez egy EPP eh, nézőpont, hogy a lehető leghamarabb le kell eh, zárni ezt a szakaszt. Ez még nem a végső szakasz, de mindenképpen előre kell lépni, és fenn kell tartani azt a fajta ütemtervet, amit meghatároztunk, és eh, reménykednünk kell abban, hogy minden, a kollégák minden javaslatait figyelembe lehet venni majd idővel a végső megoldásnál. Merci beaucoup. Köszönöm. Mások nem kértek szót, most akkor Bostok úrnak adom meg a szót, aki a számvevőszéket képviseli. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen azt a lehetőséget, hogy meghallgatják a számövőszék véleményét és a módosítókkal kapcsolatban. 482 módosító érkezett, ez még nem a végleges szöveg, és erre utalt Gressle asszony, és néhány pozitív megjegyzéssel kezdeném. A számövőszék támogatja és köszönetet mond a módosítók, módosítókért. A egyik módosító értelmében 230 es ért, értékeben tegyenik a, a számövőszékkel. A 423-astól a 436-osig terjedő módosító íg. a pénzügyi eszközökről szólnak. Például a 423-as itt egyértelmű keretet teremt a pénzügyi eszközök alkalmazására. A szemőszék üdvözli ezt a megközelítést. Ezek a pénzügyi eszközök jó alternatívát jelenthetnek a jelenlegi intervenciókkal szemben, azonban ezeket olyan keretben kell alkalmazni, amelyen el lehet kerülni a kockázatokat, és teljes felelősséget lehet biztosítani. A 376-os az előfinanszírozással foglalkozik. Ez egy nagyon bonyolult és érzékeny terület. A 438-as, 39-es, 40-es, illetve 443-as, 444-es, ezek a nemzetközi számviteli szabályok figyelembevételével foglalkozik, amelyeket a számvőszék támogat. A 457-esben egy kisi változtatás van, és ezt is javasoltuk a hatos pontjában a véleményünkben. A 474-es pont az ügynökségekkel kapcsolatban, auditív ügynökségekkel kapcsolatban foglalkozik. Itt egy sokkal költséghatékonyabb auditról van szó az ügynökségek esetében. És most néhány kritikus megjegyzés, ha megengedik. A 384-es módosító a belső auditív jelentéseket határozna meg a közigazgatás területén. Ezek szolgálhatják a menedzsmentet azonban, hogyha ezeket viszont, ezeket nyilvánosságra hozzák, akkor nem lesznek annyira őszinték és megfelelőek. Ezen kívül van ö, olyan módosító is, amely a elfogadható kockázatokkal foglalkozik. A 282-es cikk értelmében a számövőszék is meghatározhatna az elfogadható kockázatot, azonban nem a számövőszék az, amely megmutatja azt, hogy mit lehet elfogadni. A 352-es, 54-es azzal ö, foglalkozik, hogy milyen ö, ö, mértékben foglalkozik a számövőszék a nemzeti nyilatkozatokkal, azonban ez a szerződésen kívül van. A 458-as cikk értelmében a a nemzeti számvevőszékekre vonatkozik, és itt az európai számvevőszéknek nincsen hatásköre, ezek a nemzeti ö, hatáskörbe tartoznak. Hogyha ö, ezeket bevonnánk, akkor ö, nem lenne megfelelő elnök úr. Mindenképpen azt szeretnénk, hogyha független szervként tekintenénk ránk, és szeretnénk, azt, hogyha a tagállami szemvőszék kollégákkal megfelelően tudnak együttműködni. Most pedig azok a módosítók következnek, amelyek kihatnak a számvevőszék eh, munkájára. Öt pontot szeretnék itt megemlíteni. Az első pont az az, hogy köszönetet mondok a képviselőknek, azon képviselőknek, akik a 184-es, 185-ös módosítókat benyújtották, amelyek bizonyos bizottsági rossz javaslatokat megszüntetnének. Ezen kívül Ódi úr nagymértékben megrövidíteni javaslatával az ütemtervet a számövőszék éves jelentéseit illetően. Ez a 445-ös, 448-as módosító. Ahogy már korábban is említettem, a számövőszék szeretnék gratulálni Ódi úrnak egy külön módosításért, amely a számviteli standardokat illeti, de attól tartok, hogy a számövőszék nem tud éves jelentést be elkészíteni olyan ütemterv értelmében, amit Ódi úr javasolt. Harmadsorban a jelentés készítők is javasoltak módosítókat, amelyek kevésbé radikális változtatást irányoznak elő az ütemtervvel kapcsolatban. 176, 177, 181, 182 és 183-as módosítók ezek, ezek kevésbé radikálisak, ugyanakkor ezek is problémákat okozhatnak a számvevőszék számára. Két héttel csökkentenék azt az időt, amely alatt a számvevőszék megvizsgálhatná a tranzakciók jogosságát. Ezen kívül nagyon bonyolult maga a jelentési folyamat is, és hogyha két héttel hamarabb kell benyújtani a jelentést, akkor az által nem lehetne minőségi munkát elvégezni. Ezen kívül a bizottsági vélemények benyújtása a szemvőszék jelentése ugyancsak hatással van a jelentésünkre. Azt szeretném, hogyha ezt a fajta módosító csomagot a jelentés készítő részéről ne támogassák a képviselők. Ezen kívül a számövőszék üdvözölné azt a lehetőséget, hogy tárgyalhat a tanácsal, a bizottság és a parlamenttel azért, hogy gyakorlati lehetőségeket találjunk arra, hogyan lehetne meggyorsítani az éves jelentések kiadását. Jó lenne, hogyha ezek a fajta viták széles körülök lennének, és olyan elképzeléseket is magukba foglalnának, amelyek a bizottsági, az Európai Bizottsági Javaslatban nincsenek benne. Ötödik pontként elmondanám, hogy vannak olyan módosítók is, amelyek arra utalnak, hogy hogyan jelzi a szemüveszék a jelentéseit a, a bizottság irányába. Ezek a 180-as, 234-es, 461-es és 463-as módosítások, 464-es módosítások elfogadja a szemőszék azt, hogy az előzetes eredményeket mindenképpen gyorsan kell közölni, ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a, az előzetes nyilatkozatok mindenképpen a számövőszék belső folyamatához tartoznak, és erre nem hat a költségvetési rendelet. Ezeknek az előzetes jelentéseknek továbbra is bizalmasnak kell maradnia, hiszen ez az auditált és az auditálók közötti viszont jelzik. Ugyanakkor is lehetséges, hogy a megfelelő jelzés a számvészek részéről hasznos lehet. Tiszt, az elnök úr azt is kérte, hogy válaszoljak a felmerült kérdésekre. Felmerült a mikromanagement kérdése. Ez sok nem értében függ itt a politikai akarattól, hogy mennyire kell a költségvetési rendeletnek kezelnie ilyen részleteket, viszont szeretnék ráutalni arra, hogy az Európai Bizottságnak van itt hatásköre, és eh, az Európai Bizottságnak van itt kezelési hatásköre. Köszönöm szépen a figyelmüket. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság is jelezte, hogy szeretne hozzászólni a vitához, meg is fogja kapni a szót, de kérek mindenkit, beleértve a bizottságot és az előadót is, ami az összefoglalást illeti, hogy itt gyakorlatilag már túlhaladott az idő, tehát röviden fogalmazzanak, rövidre fogják a hozzászólásukat. Merci, Je vais suivre. Köszönöm. Eh, megpróbálok gyorsan reagálni eh, mindarra, ami elhangzott. Először is Gressle asszonynak eh, köszönöm a munkát, nagyon intenzív munkát folytattunk az elmúlt napokban, és azt gondolom, hogy értünk el haladást. Ezért hálával tartozik az Európai Bizottság. Néhány dologra Pusztán csak azért térek vissza, hogy jobban megvilágítsuk a dolgokat. Ami a az átutalásokat illeti, itt továbbra is úgy gondoljuk, hogy nincs elég rugalmasság a kifizetéseknél, és a 22-es módosító az visszalépést jelent azokhoz az átmeneti intézkedésekhez képest, amelyeket a Lisszaboni szerződés kapcsán életbe hoztunk. A megosztott menedzsment a másik téma, amihez hozzászólnék. Greszle asszony javaslatait a nemzeti nyilatkozatokkal kapcsolatban Eh, megfontoltuk, eh, és úgy gondoljuk, hogy nem igazán természetes eh, ez az eljárás, és mi tartanánk magunkat az eredeti javaslatunkhoz, amely szerintünk jobban megfelel a jelenlegi lehetőségeknek. Gressle asszonynak köszönöm az előrelépést ingatlan ügyben, és hogy az ezzel kapcsolatos dosszié eh, jobban előre mozdulhat. Három megjegyzést tennék Bostok úr hozzászólásához. Alapvetően egyetértünk azzal kapcsolatban, amit a 388-assal kapcsolatban tett, 384-es módosítóval kapcsolatban tett, illetve amit a határidőkkel kapcsolatban mondott, hiszen ez nem csak a számbevőszékre lenne kihatással, hanem az Európai Bizottságra is, tehát egyetértünk vele és itt is felhívnám a figyelmet arra, amiről Bosztok úr is beszélt a végén. A bizottságnak van általános menedzsment felelőssége, és nem jó dolog, nem jó gazdálkodás az, hogyha az Európai eh, Parlament által elfogadott eh, eh, menedzsment döntések rendkívül részletesek, és ezzel megkötik az Európai Bizottság kezét. Ugyanis ez az intézmények közti egyensúlyi helyzetet megbontja. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Most pedig Inge, kérlek téged, hogy a lehető legrövidebben foglald össze a dolgokat. Igen, kedves Juta, valószínűleg semmit sem tudok már mondani, ez miattatok van. Én már mindent tudok, és egyre az az érzésem, hogy nem baj, hogyha a kollégák világosan látják, hogy az implementáció során mi történik. Itt van egy ilyen diagramom, egy Anne Jensen, te is nézd meg ezt a piramist, ez a helyzet a kutatási alapban, a kutatási keretprogramban. Ezeket a szabályokat kell követniük, tehát a kedvezményezetteknek. Itt alul van vannak ugye a, a bizottságon belüli szabályok, belső irányelvek, minden egyes specifikus programnak megvannak a maga szabályai, minden egyes kör egy ténylegesen létező szabályzatot, szabálykönyvet testesít meg. Az enyém az pedig itt legfölül helyezkedik el. Az a probléma, hogyha itt, itt fönt nem írhatok elő mindent, és ha nem írok elő, akkor lent fogják előírni. Tehát az a kérdés, hogy mit fognak az alsóbb szinteken kitalálni, ezek közül próbálunk a felsőbb szintekre átvinni bizonyos szabályokat, annak érdekében legyenek az alsóbb szinteken ellentmondások. Tehát az ellentmondások feladása érdekében nem az alsóbb, hanem magasabb szinteken kellene bizonyos dolgokat előírni. Nagyon sok minden azonban továbbra is az utánunk következő alsóbb szinteken lesz majd előírva. Ez a jelenlegi helyzet, ezt is majd körbe fogom küldeni. Ez a jelenlegi helyzet, tehát ezt egy olyan ember készítette, ezt akkor készítettem, amikor a különböző kutatási programokkal foglalkoztam előadóként. Tehát a végrehajtási szabályok rendelkezése közül 20 szabályt fogunk a 280-ból fölemelni magasabb szintre, például a a pénzügyi korrekcióknak a kérdése, a támogatás, a támogatható költségeknek a kérdése, hogy ezeket szeretnénk magasabb szintre emelni, és ezt nem tesszük, akkor bajok lesznek a többi, az le, lent marad, nem lesz majd egységesítés, szabványosítás, a kutatási bizottság egyébként nem ennyire habozó, sokkal egyszerűbben alakítja a dolgokat. Tehát nagyon sajnálom, Jan, ez itt egy elméleti vita, ez itt a probléma, amit itt az ábrán látunk, ezt próbáljuk megoldani. Az európai alapok, pénzalapok implementálási problémákkal küzdenek, ezeket próbáljuk tehát feloldani, ez lesz a végső célunk. Tehát most hátulról kezdtem a mondandómat, ami a megbízhatósági nyilatkozatokat illeti, ezzel kapcsolatban azon gondolkodtunk el, hogy tulajdonképpen mi is ez a nyilatkozat. Azt mondtuk, hogy megpróbáljuk meghatározni ennek a tartalmát. Ez nem túlzottan egyszerű feladat. Franciszkának azt szeretném mondani az AFET véleményével kapcsolatban, hogy ebben nagyon sok mindent átemeltünk, ugyanez a helyzet más kérdésekben, és az 55-ös cikkeinél az a probléma, hogy nem oda, hanem, hanem egy másik cikkebe fog majd belekerülni, oda, ahova szerint, szerintünk tartozik. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Számvevőszéknek a visszafogott módosító indítvány, visszafogott véleményért, amit a módosítókkal kapcsolatban megfogalmazott. Tudom, hogy nem fog tetszeni sokaknak a menetrend, de kedves kollégák, nem szabad itt a részletekbe belemennünk. A menetrendnek a lerövidítése két hétre ez nyilvánvalóan vitát okoz, de ezt vagy el lehet egyben fogadni, vagy el lehet utasítani, hiszen ehhez kapcsolódik egyéb más módosító indítványok is. Tehát ezt elfogadhatjuk, ezt megtehetjük, nem feltétlen kell, egyébként pedig azt gondolom, hogy az Európai számvevő széket meg kell nyilván hallgatni, ami a belső ellenőrzési jelentéseket illeti. Megnéztük, hogy az amerikai kongresszus például milyen tájékoztatást kap, és az mennyire hasonlítható össze a mi általunk kapott tájékoztatással. A kongresszus belső ellenőrzési jelentőségeket, belső ellenőrzési jelentéseket is megkap, tehát amit megtehet az amerikai kongresszus, azt, ahhoz nekünk is jogunk kellene, hogy legyen, mondtuk mi, főleg hogy, hogy ugye ez támadást, támadási felületet ad, hogyha bizonyos jelentéseket nem kapunk meg, még akkor is, hogyha azok bizalmasak. Volt a Galvin jelentés, hogyha elmehetek a bíróságra polgárként, és ott megkaphatom ezt a jelentést, akkor az egy szegénységi bizonyítvány a parlamentre nézve, hogyha velünk szemben elutasítóak, és mi nem kaphatjuk meg ugyanazt az anyagot én éveken keresztül elutasítottam a belső jelentéseknek a nyilvánosságra hozását, mert úgy gondoltam, hogy ez fog hozzájárulni a belső menedzsment folyamatok javításához, de most így gondolkodom. Aztán, hogyha több időnk lenne, következő héten szerdán lesz munkacsoporti ülés, és ott másfél órán keresztül fogunk a rendelettel foglalkozni kimerítően. Köszönöm szépen. Rendben, köszönöm szépen. Most pedig akkor rátérünk. Nem, mégsem térünk uh, uh, rá uh, Bőge úrra. Először is kell Haglundnak kell megadni a szót, a nyolcas pont következik, ezt fogjuk előrehozni. Akkor tehát a zöld könyv következik, kihívásból lehetőség. tessék. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy ilyen rugalmasak vagyunk. Rövid leszek. Az az elképzelés, hogy röviden megvitassuk a módosítókat, illetve a lehetséges kompromisszumot. Nagyon fontos ez a jelentés. Pozitív az, hogy úgy néz ki, hogy széles körű politikai életetés van abban, hogy mi is fontos. Szeretnék köszönetet mondani a módosítókért. Be kell valljam azt, hogy nem minden módosítót fordítottak még le, nem mindegyiket értettem tehát, de ö, úgy gondolom, hogy ezért nagy, nagy részt tudom, hogy mit szeretnének. Két kompromisszumos módosítót, egy szóbeli módosítót hoztam létre, és, van, és megvizsgáltam a módosítókat, nagy részét, és ezek ö, jók. Ezeket plusszal fogom ellátni, és ezek eléggé specifikusak ahhoz, hogy ne kelljenek hozzá kompromisszumos módosítók. Meg kell vizsgálni azt, hogy mi a kapcsolat a kohéziós alapok, illetve a kutatás, kutatási források között az EU költségvetésében, és itt biztosítani kell azt, hogy legyenek szinergiák, ebben egyetértünk, viszont el kell kerülni azt is, hogy legyenek átfedések, és ezeket valamilyen szinten mégiscsak külön kell kezelni, és meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehet ezt jól megfogalmazni. Megpróbáltam ezt az első kompromisszumban megfogalmazni, és várom a véleményüket ezzel kapcsolatban. A második kompromisszum kapcsán itt is nagyon nehéz a megfogalmazás, a KKV-kkel foglalkozik ez meg kell vizsgálni azt, hogy az úgynevezett soft loanok a beruházási bankkal, ezekkel mi lesz, illetve mi, lesz egy KKV specifikus bankkal is. A kollégák módosító alapján próbáltam létrehozni a kompromisszumot, tehát ez történt ez idáig, és szeretném meghallgatni a véleményüket ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehetne még jobban erősíteni a módosítókat. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, két hozzászólónk lenne. Mária Cavallo, és utána Miguel. Thank you very much. Köszönöm. Elnök asszony, szeretném megköszönni a raportőrnek a munkáját. A néppárt nevében benyújtottunk olyan módosítókat, amelyek célja, hogy megerősítsék azokat a pontokat, amelyeket a raportőr is említett. Az egyik az EU és nemzeti alapok közti viszonyrendszer megerősítése annak érdekében, hogy elérjük a 3%-os K plusz F arányt. Emellett módosítókat nyújtottunk be annak érdekében, hogy a kutatási alap és a strukturális alapok között szinergiákat kihasználhassuk, illetve a CIP és a keretprogram közti kapcsolatokat is kihasználhassuk. Tehát azt gondolom, hogy ezek alapvetően ugyanarról a dologról szólnak, amit a raportőr is említett, és itt nem lesz köztünk vita, ami a KKV-kat illeti. Egy konkrét egy konkrét EIB-n, tehát fejlesztési bankon belüli, illetve befektetési bankon belüli KKV-k számára fenntartott akcióra, cselekvésre tettünk javaslatot. Köszönöm szépen, Miguel, és utána Barbara. Köszönöm szépen. Jó jelentéssel van dolgunk, és úgy gondolom, hogy a kompromisszumok elfogadhatóak. Az elsővel kapcsolatban nincs is semmilyen megegyezni valóm. Itt különböző alapokról van szó, ezen a területen ez, ami döntő. Két kis problémám, két kis kétségre okot adó pont van a B kompromisszum esetében, az új verzióban. A kockázat megosztási pénzügyi alap esetében egy olyan instrumentumról van szó, ami a kis és középvállalkozások esetében nem működik számukra, fel nem használható. Ők, ezek, ez a pénzügyi eszköz csak kevés számú multinacionális eh, cég céljára alkalmas. Úgy gondolom, hogy itt nem szabad túl sok eh, reményt, vagy túl sok túl sok reményt táplálunk ezzel a pénzeszközzel kapcsolatban. Ami pedig az európai, egy európai banknak a megalapításával, vagy éppenséggel meg nem alapításával kapcsolatos kérdést illeti, amely ugye csak a KKV-k számára állna a rendelkezésre. Nos, itt gyakorlatilag az öt, gyakorlatilag egy 50 millió euró alatti befektetésről lenne szó, és lenne egyfajta, egyfajta egy olyan bankunk, ami az Európai Beruházási Banknak úgymond a fiók vállalata. Mi lenne ugyanakkor mi a feladata magának a beruházási banknak? Az, hogy olyan beruházásokkal foglalkozon, amelyek tőkéje, volumene nem felel meg a kis és középvállalkozások beruházási volumenének. És még valami. Úgy gondolom, hogy jó, jó a vélemény, de ezeket a pontokat mindenképpen megjavítani kellene. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Barbara kap szót. Tervengo. Eh, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Csatlakoznék ahhoz a kollégákhoz, akik eh, gratuláltak eh, Haglund úr munkájához. Üdvözlöm én is az ő munkáját. és úgy gondolom, hogy a módosítók eléggé feleslegesek voltak, hiszen a jelentés maga jó volt. Az, hogy a 9-es módosítást átvették, ezáltal megerősödik ez a pozíció. Az egyetemek nagyon fontos innovációs motorok, és úgy gondolom, hogy ehhez sokkal több pénzt kell rendelkezésre bocsátani az Európai Bizottságnak, és az Európai Beruházási Banknak is foglalkozni kell a kockázatmegosztási eszközzel. Elnök, köszönöm szépen. Inge. Én csak azt szerettem volna kérdezni, hogy tudjuk-e egyáltalán, hogy ez a Risk Sharing Financial Facility jelenleg hogyan működik, vagy egyáltalán működik is. Ahogy hallottam, nagyon rosszul működik. Úgy gondolom, hogy Miguel gyakorlatilag pont erről szólt a hozzászólásában, tehát gyakorlatilag a te kérdésedre adott abban választ. Az ITRE meghallgatáson megkérdeztük a KKV-kat, és arról van szó, hogy négy olyan projekt, amely 25 millió euró, illetve olyan projektek vonatkozásában, amelyek 25 milliónál nagyobb értékűek, ott jól működik ez a rendszer, a 25 milliónál kisebb tételeknél viszont nem, mert akkor a nemzeti bankokra van hagyva, van olyan ország, ahol ez működik, van, ahol nem. Portugáliában például nem nem működik a 25 millió alatti kihelyezéseknél. Elég sok panaszt hallottunk arról, amikor nemzeti kontaktpontokhoz van delegálva ez a tevékenység nemzeti bankokhoz. Gyakorlatilag akkor azt is mondhatnánk, hogy is mondjam csak, több, több empátiával kellene megszólítanunk az egyes tagállami befektetés beruházási bankokat, hiszen ők azok, akik el tudják látni a nemzeti adminisztrációs közigazgatási feladatokat. Uh, well, thank you, uh, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Én értem, hogy milyen nehéz lehet ennyi nyelvre leválaszt, le, lefordított, illetve megszületett módosítókkal dolgozni, de Matera asszonyhoz csatlakozva azért elmondhatom, hogy itt a Súr Bizottságban a kiválóságot vizsgáltuk a kutatási programon belül, illetve a kutatás témakörén belül, és nem tudom, hogy ez a kiválóság megjelenik-e egyáltalán, hiszen amikor a pénzek elköltésre kerülnek, azt szeretnénk, hogyha azok a legjobb módon kerülnének elköltésre. Jó, igen, tehát én nem olvastam el mindent, amit Kál írt, ezt be kell, hogy valljam, tehát gyakorlatilag a kiválóságnak a támogatása között, és amit a súrbizottságban mondtunk, ugye ott gyakorlatilag a regionális strukturális alapból is kellene pénzeket arra előirányoznunk, hogy bizonyos kutatási projekteket támogassunk annak érdekében, hogy a kiválóság felé vezető úton előre haladjanak. Tehát e között a két dolog között különbséget kellene tennünk az idő majd, hogy az idő engedi, és szavazni fogunk a zöld könyvről összességében, akkor ez a, ez a dolog is felmerülhet. Kál, parancsolj zárásképpen. Thank you, colleagues, for... Köszönöm a kollégáknak a megjegyzéseket. Úgy gondolom, hogy így már tényleg elkezdhetjük a munkát a a kapcsolatban. Itt is figyelembe kell venni azt, hogy mi történik az iterében ezzel kapcsolatban, de szerintem bizonyára tudunk megoldást találni, és a lényeggel kapcsolatban egyetértek önökkel. A kockázat megosztási eszközt illetően itt úgy gondolom, hogy még valamit ki kell gondolnunk, mielőtt még véglegesítenénk a dokumentumot, tehát itt szükség lehet plusz ötletekre, mert a 25 millió euró az igenis nagy összeg. Úgy gondolom, hogy ezen még dolgozhatunk, és a, az árnyék jelentéstevőkkel is lesz majd egy rövid találkozunk, de e-mailben is szívesen várom a megjegyzéseket. Elnök, köszönöm szépen. Itt a közös munkáról van szó, mert eh, már lejárt a módosítók eh, benyújtásának eh, határideje. A következő ülésünkön szavazni fogunk majd erről a véleményről július 12-én vagy 13-án az ITRESZ szakbizottságban az a nyári szünet utáni első munkahéten lesz majd a szavazás, és szeptemberben kerül ez majd a plenáris elé. Most pedig rátérünk az áttekintésre, vagy mi nem az áttekintésre térünk rá, de az ötös napjáni pont következik. Reimer azonnal meg is kapja a szót. Azt írták fel nekem, hogy be kell jelentenem azt, hogy volt egy hiba a Kobu News-ban, amit minden képviselő megkapott, és elég szép hibáról van szó, de valószínűleg ez mindenkinek feltűnt, mert az utolsó bekezdésben az áll, hogy mivel július 11-én be lehet fejezni ezt a témát a költségvetési trialóguson július 11-én, azonban pont az ellenkezője fog történni, ezt nem lehet majd lezárni, és ezért ezt már a weboldalon fel is tüntettük. Most még Reimer következik. Te megmondod majd, hogy miért nem lehet ezt lezárni. Nos, igen, hogy nyilván elméleti megbeszélések még most is lehetségesek, és talán a trialógus esetében, a trialógus keretében jó lenne megoldást elérnünk, de a tanács valószínűleg nincsen abban a helyzetben, nyilvánvalóan nincsen abban a helyzetben, a házi feladatát elvégezze, holott ez lenne a feladata, és bizonyos delegációk a tanácsban azt gondolják egész nyilvánvalóan, hogy a revízió esetében helyes lenne a megvárni október 15-ét és az agrár évnek a lezárását, az agrár költségvetési évnek a lezárását, és csak utána kellene beszélni bizonyos felülvizsgálati kérdésekről. Az idő tervre, a menetrendre vonatkozóan ugyanakkor Ugyanakkor azt is meg kell állapítanunk, hogy ezzel belecsúsznánk a 2012-es költségvetéssel kapcsolatos vitával, és azt látnánk, ami legutóbb is történt. Nem tudom tehát, hogy ez értelmes ötlet lenne. És nyilvánvalóan, hogy az ITER egy rendkívül nehéz finanszírozási helyzetbe kerülne ezzel. A tanácsban, tehát bizonyos delegációk ezt szeretnék, ugyanakkor amiatt is szitkozódhatunk, hogy gyakran a tanács még a saját jogi interpretációjával kapcsolatban sem képes az egyhangúságot elérni. Tehát mindannyian egy nehéz eszmecserébe vagyunk a Lisszaboni csomaggal kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy egy revízió esetében a 21-es, 23-as cikkeljel, kvalifikált többséggel, minősített többséggel vagy egyhangúsággal kell eljárnunk. Ez gyakorlatilag az első olyan eset, ahol az egyhangúság egy áldozathoz, az ITER áldozatul eséséhez vezet. Egy dolgot szeretnék leszögezni. Mi parlamentként többségű, többségünkben a kadarasi delegációra gondolok, ezzel kapcsolatban volt bemutató is, ugye, tehát a kollégáknak a többség, aki részt vett a delegációban, továbbra is eh, az ITER eh, projektnek a, a a helyessége mellett foglal állást, még akkor is, hogyha javítani kell az igazgatási struktúrákat. Most azonban az a helyzet, hogy a felülvizsgálattal kapcsolatos javaslatok keretében a második kategóriából, és az ötödik, tehát a második és az ötödik fejezetből át kell csoportosítanunk eszközöket, és 460 millió eurót pedig a hetedik kutatási keretprogramból a 2012-es és 2013-as évben. Az utolsó pont, utolsó pontot nagyon is kritikusan néztük, nem tudom, hogy helyesek-e az információim a számok nehézségével kapcsolatban. A tanácsban is voltak állítólag viták, tehát a 460 milliót, tehát 600 millióra szeretnék megnövelni. Én nekem az lenne az üzenem, üzenetem, hogy ezt felejtsék el, ez nem képezheti semmiféle megállapodásnak az alapját még hogyha nehéz is ebben a pillanatban, nehéznek tűnik megbecsülni, hogy az agrár költségvetésben milyen eszközök maradnak majd meg a végén. Mindenképpen tisztában kell lennünk azzal, hogy az ehek finanszírozásának, nevezük most így, ehek finanszírozásának egy részét úgy kompenzálják, hogy van egy bírósági ítélet, amely a szociális egész élelmezésügyi programmal függ össze. Tehát, ha ezt nézzük, hogy azt látjuk, hogy van egy olyan stratégia, amit mindig is alkalmaztak, van egy bizonyos marzs, és azt mondják, hogy a második fejezeten belül is be kell tartani a kötelezettségvállalásokat. A múltban ezt egy, egy, egy, egy egyhangú nyilatkozattal garantálták, azonban, hogyha a marzs az nem lesz elegendő, akkor ugye a kötelezettségvállalás értelmében pótolagos befizetésekre kerül sor. Tehát a második kategóriából kivettünk pénzeszközöket, és egy, egyfajta ilyen protokolláris eh, nyilatkozattal próbáltuk megnyugtatni a költségvetési hatóságot. Nem tudom, hogy nem lenne esetleg ebben a helyzetben is ez a megoldás. Szeretném világosá tenni, hogy a tanácsnak itt rendkívül nagy a felelőssége, eh, hogyha így játszik az idővel, és eh, tudatosan számításba veszi, vagy számol azzal, hogy a 2012-es költségvetés és az ITER utólagos finanszírozás az egy időben lesz majd vitatárgya. Nyilván tehát meglátjuk majd, hogy a tanács hogyan fogja kijátszani a Fekete Pétert ősszel ezekben a vitákban. A tanács a felelős azért, hogyha erre sor kerül, ő a felelős azért, hogyha ősszel az ITER nem tud számlákat kifizetni, és ők lesznek a felelősek azért, hogy nemzetközi szinten károk keletkeznek, ami hitelességünkkel, hihetőségünkkel kapcsolatban, az Európai Unió hitelességével kapcsolatban, aki ebben a projektben az egyik, ugye, egyik fő aktőr, fő szereplő. Éppen ezért az lenne az Európai Bizottság felé a javaslatom, hogy kövessenek el mindent a tanács meggyőzése érdekében, és olyan megoldásra törekedjenek, amely még a novemberi időpont előtt, és nem az agrár költségvetési év végén eh, elérhető. Tehát mi szeretnénk értelmes számokról beszélni, de nem feltétlen az alapján, amit 600 milliós javaslatként a magyar elnökség utólag előterjesztett. Erre nem lesz itt többségi, többséget kell kialakítanunk a parlamentben, itt az összes számról beszélnünk kell, a tanácsban arról vitatkoznak, hogy 2013-ra milyen végösszegre lesz majd szükség, és a revíziónak az és a revízióval és a flexibilitási instrumentummal kapcsolatban is vitát folytatnak, tehát úgy gondolom, hogy ezen az alapon a trialógus keretében nem fogunk tudni megfelelő tárgyalásokat folytatni, érdemi tárgyalásokat, még akkor is, hogyha a parlament erre hajlandó lenne, és azt, lá- azt kell láss, hogy a tanács nem vállalja fel a felelősséget. Elnök, Hartung úr, parancsoljon utána, utána László. Volgende Köszönöm szépen, elnök úr. Bőge úrtól kérdezném. Az Európai Parlament és a tanács állásolásában azt olvasom, hogy az ITER finanszírozása a 2012-es költségvetéshez kötődik, és az áttekintés az azt jelenti, hogy a tanács egyhangulag dönt emiatt aggódik-e amiatt, hogy lesznek olyan tagállamok, amelyek jövőre majd mindezt nem kívánják elfogadni? Also, es ist, nur, nur, nur mal eben zur Klarstellung. Hogy tisztázzuk a helyzetet. tanács mindent csak egyhangulag akar elvégezni. Jelenleg egy intézményközi megalapodás alapján dolgozunk, amely nem követeli meg az egyhangúságot itt. A kis, kisebb áttekintések esetében sem. Nem a nagy áttekintésről van szó, felülvizsgálatról van szó, hanem egy kisebbről. biztos le, biztosak lehetnek abban, hogy a briteknek is érdeke fűződik ahhoz, hogy az italt finanszírozzák. A brit eh, tudományügyi miniszter már írt egy levelet, és elmondta, és azt, mond, azt mondta, hogy a parlamentnek eh, mindenképpen fel kell szabadítani az erre szánt finanszírozást, eh, természetesen Nagy-Britániában is. A JET telep miatt mi szeretnék, hogyha ezt eh, támogatnák, ezt a fajta projektet. Most Súrián László következik. Thank you, Mother Chair. I, colleagues, I'm... Köszönöm, kedves kollégák. Majdnem biztos vagyok abban, hogy nem én vagyok az egyetlen, akinek déjà vu érzése van, hogyha a Galileót említem például. Eh, éppen ezért az a eh, következtetésem, hogy a, ha most minél rosszabb a helyzet, az a jövőre nézve annál jobb. Az teljesen egyértelmű, hogy az európai e, költségvetés ilyen projektekre abszolút nem megfelelő. Az olyan projektekre, mint a Galileo vagy az ITER. És e, én azt gondolom, hogy e, egy új szabályozásra van szükség. Jön a következő többéves pénzügyi Eh, eszköz eh, létrehozásának eh, időszaka, és épp ideje lenne egy hosszú távú megoldást megpróbálni, kitalálni, az, hogy ez sikeres lesz-e vagy sem, azt még korai megbecsülni, de legalábbis egy világos üzenetet küldenénk arra vonatkozóan, hogy észszerű és a közvélemény számára felfogható megoldást találhatunk. Éppen ezért Ezért ez a szörnyű helyzet, eh, amikor is eh, a kormányok egy része lázadozik a projekt eh, finanszírozása ellen, és ennek megfelelően elhalasztják egymás után többször is a szavazást, illetve a döntést, és mégis eh, mi azt szeretnénk, hogy ez a projekt megvalósuljon. Tehát mi itt a parlamentben támogatjuk ezt a projektet, de észszerű megoldást szeretnénk látni. Eh, nem azt szeretnénk, hogy az idei évben egyik költségvetési sorból csoportosítanak át a következő évben, vagy valamelyik másik költségvetési sorból, mondjuk az agrársorból. Ez teljesen elfogadhatatlan hosszú távon. Köszönöm. Ja. Köszönöm szépen, most pedig Éda, parancsolj señora presidenta. Bueno, yo no sé si es un Nem tudom, mindannyiunk lehetett vu érzése, de mindenképpen a, a, a parlamenti ciklus kezdete óta vannak témák, amik visszatérnek a napi rendre. Nekem nincsen túl sok információm. Itt van egy harmadik javaslat is, ami a bizottság oldaláról érkezett. Uh, a tanács úgy tűnik, hogy képtelen a megegyezésre. Úgy gondolom, hogy mind a ketten halogatják a döntést, ami az ITER finanszírozását illeti. Tehát gyakorlatilag nincsenek konkrét javaslatok az asztalon, amelyekkel kapcsolatban állást tudnánk foglalni. Az Európai Parlament és ez a szakbizottság nem változtatott a magatartásán, a többség azt gondolja továbbra is, hogyha a frakcióknak és a képviselőknek védeniük kell ezt a projektet, növelnünk kell a pénzügyi forrásokat, ugyanakkor nem támogatjuk a rendelkezés álló forrásoknak az átcsoportosítását, újraelosztását. A tanácsban tanácsban vannak többen, kevesebben, akik azt mondják, hogy emeljük meg a pénzforrásoknak a keretét, Mások azt mondják, hogy használjuk fel a fennmaradó pénzeket. Tehát ha, miért nem tudjuk felhasználni a fennmaradó pénzeket arra, hogy a projektet előre segítsük a maga útján, és miért nem próbál meg tájékoztatási munkát végezni, és így megmenteni a projektet. Gyakorlatilag, ha ezt nem teszük, akkor október 15-ig várhatunk, és majd csak akkor fogjuk látni, hogy például a második eh, fejezetből mennyi pénz maradt meg, mennyi eh, mozgásterünk maradt. Jelenleg ugye ez a tanácsnak a magatartás, vagy az erre irányul. A bizottság esetleg megkísérelhetné eh, összebékíteni a két intézménynek az álláspontját, és kompromisszumot elérni. Lehetséges Lehetséges ugyanis, hogy úgy, úgy haladnak tovább a dolgok, a tanács egyre távolabb, egy, az álláspontunkra egyre távolabb eső állás, véleményeket fog előterjeszteni. En parancsolj, mondja az elnök. Well. Köszönöm szépen. Érthető az, hogy sokaknak nehéz megérteni ezt, hogy miért probléma az az, hogyha a tanács, illetve a parlamentben sokan úgy gondolják, hogy ezt a projektet finanszírozni kell. Persze mindig vannak bizonytalanságok, ezt mi is láttuk eh, Kadarás eh, kapcsán. Mindenki, aki részt vett ebben, azt mondta, hogy vannak kockázatok, hiszen ez a kutatásról szól, nem tudjuk, hogy mi fog történni. És az egyik legnagyobb kockázat az az, hogy túlságosan sok tagállam, túlságosan sok szereplő vesz ebben részt. Láthatjuk, hogy Japán a földrengés miatt most már problémákkal rendelkezik a szállítás, illetve a teljesítés kapcsán. Tehát vannak gondok, ezek a fajta partnerségek, ezek a nemzetközi jellegű partnerségek nem egyszerűek. De mindezek mellett Reimerrel értek együtt, hogy a parlament és tanács számára legalább egy nyilatkozatot kellene lehetővé tenni még az ősz előtt, és ebben ki kell jelenteni azt, hogy meg fogjuk találni a pénzt az ITER számára. Mind a tanács és a, mind a bizottság tudják, hogy a parlament mit gondol, vagyis nem szeretnék az ambícióinkat károsítani a kutató, kutatásokkal kapcsolatban. De nem szeretnénk azt sem, hogyha az energiával kapcsolatos kutatás veszélybe kerülne, itt sem holnap várhatóak az eredmények. Tehát mindenképpen ambíciózusnak kell lennünk és amikor a második fejezettel kezdtünk el foglalkozni, itt egy kicsit többet irányoztunk el, mint 840 milliót, amit a kettes fejezetből vennénk, illetve az ötös fejezetből. Nem tudjuk, hogy mi jelenleg a helyzet, hiszen most beszélünk az uborkáról és más dolgokról, de úgy gondolom, hogy az is sokat segítene, hogyha az Európai Bizottság előállna egy ötlettel, hogy mi a helyzet a kettes fejezettel most, annak tükrében, amit most tudunk. Nem tudom, hogy októberig kell -e várni, ezt nem tartom elfogadhatónak. Tudom, hogy a bizottság úgy gondolja, hogy a tanács már előre mozdult, mert azt mondták, hogy átcsoportosításra van szükség, és elfogadták azt, hogy a kettes fejezetből elvegyenek pénzt de úgy gondolom, hogy nekünk is erős az álláspontunk, amikor azt mondjuk, hogy kevesebb pénzt kell elvenni a kutatási alapból. És úgy gondolom, hogy nyilatkozatot kell tennünk, amelyben kimondjuk, hogy meg fogjuk találni a pénzt. Elfogadhatatlan, elfogadhatatlan az, hogy a bizottság úgy érzi, hogy a jetprojektel kapcsolatban embereket bocsátanak el, és mi úgy véljük, hogy mi ezt, ezt nem tartjuk elfogadhatónak, úgy gondoljuk, hogy ez teljes mértékben elfogadhatatlan, és ezt figyelembe kell venni a vitáink során. Jetzt Ingeborg. Most pedig Ingeborg kap szót. Én csak kérdést szerettem volna föltenni, és ott voltam Kadarásban, és ott kértünk tájékoztatást. Ez mind a mai napig én személy szerint nem kaptam meg. Mikor fog megjönni ez a tájékoztatás? Jetzt habe ich noch Helga. Akkor Helga, utána Hartung úr, és utána pedig te, James. Akkor ez lesz a sorrend. Laszlo and Anne Jensen. A szocialistákkal Lászlóval, illetve Annál szemben a zöldek nem támogatják ezt a projektet, és úgy gondoljuk, hogy az európai költségvetés nem tudja előállítani azt az összeget, amire szükség van, és hogyha is finanszírozzuk ezt, akkor ezt csak átcsoportosítással lehet elérni, amit pedig a szocialisták és mások sem szeretnének. Tehát itt nem lehet ezek jó megoldás, és figyelembe véve a japán problematikát, itt nem csak az a helyzet, hogy az Európai Uniónak vannak finanszírozási problémái, hanem egy másfajta megközelítést kellene alkalmazni, hogy nemzetközi megállapodásokat eh, lehessen létrehozni, hogy eltávolodhassunk, eltávolodhassunk ettől a projektől, hiszen egy diplomáciai, pénzügyi eh, szinten is sok probléma van. Újra és újra ugyanazokat a vitákat hallhatjuk, elvesszük a pénzt a kutatási programoktól, azoktól, amelyek a megújuló energiaforrásokra koncentrálnak, és ez a zöldek számára elfogadhatatlan. Ez károsítja a jó eredmények utáni kutatást, és lehetséges, hogy az kívánatos eredmények sem fognak mutatkozni. Az EU stratégia kapcsán, a 2020-as stratégia kapcsán beszélünk a fenntartható energiáról, a megülő energiaforrásokról, és nagyon nagy hiba az, hogyha mindezt elfelejtjük egy nagy egy nagy és nagyon drága projekt miatt, amelynek a kimenetele kétséges. É, elnök, most akkor felolvasom azt, hogy kik vannak a listámon, utána pedig lezárom ezt a listát, mert mm, újra és újra vitatkozunk erről a témáról hosszasan. Nem hiszem, hogy új javaslatok lennének most, vagy új érvek lennének. Dan James Ellis, dan Miguel Portas, Dann ähm, kommt ähm, die Utána pedig a bizottság kap szót. A kutatási főigazgatóság helyettese fog Stromayer beszélni, utána Reimer, utána pedig lezárjuk ezt. Hártung úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, még egyszer röviden. Az Európai Parlament abból indul ki, hogy nem lesz eh, egyhangúság de tudom, hogy van három olyan tagállam, köztük az enyém is, akik úgy gondolják, hogy igenis egyhangúságra van szükség 2012 kapcsán, tehát még egyszer kérdezem Bőge urat attól, hogy honnan veszi azt, hogy nem kell itt egyhangúság a tanácsban. Jetzt James, bitte. Uh, yes, a point on procedure. I'm... Nos, eljárási meglátásomban kicsit aggaszt, hogy ilyen hosszú vitát tartunk anélkül, hogy a bizottságot először meghallgattuk volna a JET-ről, illetve annak finanszírozásáról a 2012-es, 2013-as évre vonatkozóan. De ami a tartalmi témát illeti, azt gondolom, hogy jó lett volna, hogyha a tanács elmondja nekünk, hogy a költségvetési tanács miért nem állapodott meg ebből a témából, mert úgy tűnik, hogy jó lenne. Tudják, hogy itt van-e valaki a tanácstól, és megmondaná a tanács is, megindokolná, hogy miért vagyunk ebben a helyzetben, amiben vagyunk. Hogyha a tanács úgy gondolja, hogy képes választ adni a, képésünkre, a kérdésünkre, akkor erre megadjuk a lehetőséget, de először is Miguel Portás következik először is. Én a választ szeretném a kérdésünkre hallani, és utána foglalnék magam is állást. Na jó, de a tréfát félretéve az a kérdés, amit Helga teget föl, és amely teljesen független az általunk még adandó a projekt céljával és tartalmával kapcsolatos érdemi értékeléstől. Nos, ez a kérdés az volt, hogy az átcsoportosítások hogyan fognak történni. Hogy most a kutatási keretprogramból tesszük-e vagy sem, ezt az átcsoportosítást egy világos álláspontot kell kialakítanunk, és meg kell találnunk eh, arra a módot, hogy hogyan tudjuk az iternek a pénzeszközeit felduzzasztani. Ezek tehát, ez tehát a kulcstér, kulcskérdés, ebben kell világos választ találnunk. Itt fog megmutatkozni az, hogy milyen határokba ütközünk ennek során. Nyilvánvalóan kérdés aztán, hogy hogyan tudjuk a hasznosítást is megváltoztatni. Elnök, jó, akkor most talán az Európai Bizottság szól arról, amit még feltétlenül tudnunk kell. Parancsoljon Stromarre úr! Despite the problem a, azt szeretném kérni az Európai Parlamenttől, hogy a július 11-ére tervezett trilógus során egy szélesebb megközelítést alkoss, vagy kövessen, ugyanis politikai megállapodásra van szükség a parlament és a tanács között. Egyértelmű, hogy a tanács koreper szinten a tevékenységek tartalmával kapcsolatban megállapodásra jutott az Euratom keretprogramon belül. Ezt holnap fogadhatják el a tanácsban. A program alapvetően a nukleáris biztonságról fog szólni. Ez a megállapodás azonban nem szól a program pénzügyi aspektusairól. Tehát ez a megállapodás nem változtat a JET ügyein, mert a JET üzemeltetőjének meg kell szabadulni, el kell bocsátania munkavállalói egy részét, hogyha július végéig a pénzügyi kérdés nem rendeződik. Az ITER pénzügyi helyzetének rendezése is szükséges, ha ezt el akarjuk kerülni. Az ITER további finanszírozása 2010-ig megfelelőnek tűnt, ott azonban politikai vitatárgyát kezdte képezni, ezt nem szabad megengedni, hogy újra előforduljon, mert az az egész költségvetési helyzetét rendítené meg ennek a projektnek, és ahogy Böge úr is mondta, az EU nemzetközi tekintélyét is aláásná, ráadásul nem tenné semmivel sem olcsóbbá a projektet. Éppen ezért a költségvetési eljárástól el kell különíteni az ITER finanszírozását, és a nyár szünet előttig meg kellene állapodni. Ugyanakkor, ahogy Bőge úr mondta, két ember kell a tánchoz. Az Európai Bizottság biztosíthatja önöket arról, hogy a tanácsot is noszogatjuk és megpróbáljuk őket is megállapodásra rábírni. Nem világos, hogy milyen javaslattal fogják finanszírozni az ITER-t, egyharmad az FP7-ből, kétharmad a megtakarításokból. A bizottságnak ez az álláspontja. Jensen asszony említette, hogy nem tudnánk-e várni. Csak azt tudom ismételni, amit Bőge úr mondott, hogyha megnézzük az utolsó költségvetési előrejelzést, eh, akkor azt látjuk, hogy a pénz rendelkezésre áll. Most politikai döntésre van szükség. Bőge úr is ezt mondta. Griszle asszony is feltett egy kérdést. Eh, ott van, ott van a kérdése az asztalomon, és hamarosan írásban válaszolok rá. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy világos volt az üzenet. Én egy dolgot szeretnék meg leszögezni. Valóban az a helyzet, hogy az Európai Uniók a nemzetközi hírneve talán kárt szenved, ez világos. De a parlament nem egyedül felelős, illetékes ebben a kérdésben. Nem csak az ő feladata, hogy megóvja az unió hírnevét. Hogyha jól látom a helyzetet James, akkor a tanács részéről jelenleg senki sem képes arra, hogy a kérdésenkre választ adjon, mert hogy a magyar elnökség jelenleg nincs itt, a lengyelek pedig még nem vették át a dossziékat, és nem tudnak felelősségteljesen nyilatkozni bizonyos kérdésekről. Úgyhogy zárásképpen Reimernek adom meg a szót. Szeretném kievíteni magamat. Korábban azt mondtam, hogy a magyar elnökség 600, 600 millió szeretne 450 millió helyet. Elnézést kérek, átvette már a költségvetési tanácsban a lengyel elnökség a feladatokat, itt már megvolt a kapcsolatfelvétel, természetesen mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen javaslat a parlamentben nem fog többséget találni a 460 millió is már soknak tűnik az átcsoportosítások területén. Éppen ezért a bizottság felé az lenne a kérésem, hogy nézze meg még egyszer a számokat, és talán egy kiegészítő, és ebben a kérdésben adott esetben új javaslattal is álljon elő, különben hogyha most lenne is a tanács részéről valamifajta javaslat, akkor az én megbeslésem szerint nem lenne a parlament plénumán megfelelő minősített többség ehhez. Nyilvánvalóan ma és holnap a versenyképességi tanács nevében ezzel a problémával is foglalkozni fog, és nyilvánvalóan politikai nyilatkozatot vagy, vagy, vagy megállapodást is el fognak érni, anélkül azonban, hogy az ITER finanszírozására döntenének. Természetesen ez nem fogja segíteni a dolgok további menetét abban állapotunk meg, hogy végre megtalálunk egyhangulag egy megoldást a finanszírozásra. A JET sem segít James, tehát hogy még egyszer világosra tegyem a helyzetet, a Hartung által feltett kérdés ugye az az, hogy itt jogilag különbözőképpen ítéljük meg a helyzetet, ami a meglévő költségvetési rendeletnek a megtartását illeti. Ugye ezt mondja a mi jogi szolgálatunk, és a tanács jogi szolgálata mást mond. A tanács miután a Galileo esetében eh, Németország ellenszavazata és Spanyolország tartózkodása a tárgyalások során évek után azt okozta, hogy egy olyan költségvetési eljárás alakult ki, hogy a, a, amely nem nyert egyhangúságot a tanácsban, és ettől már nagyon sokan eh, sokolva érezték magukat, és szeretnék a jövőben megspórolni ezt a helyzetet, tehát azt, és azt mondják, hogy még hogyha lehetséges és a minősített többség, akkor is egyhangúságot szeretnénk. Tehát itt az a lényeg, hogy különbséget kell tenni között, hogy mi a jogalap, és a, a között a kérdés, hogy mennyiben lehet minősített többséget elérni a tanácsban. Tehát ezzel kapcsolatban azt állapítanám meg, hogy az aktuális helyzet ahhoz vezetett, hogy egy projekt, amit tulajdonképpen a tanács szeretne, az áldozattá válik, méghozzá ennek az egyhangúsági szabálynak az áldozatává Eh, amelyet én az említett okokból a jövőben is szeretnék azért eh, kétségessé tenni. Úgy gondolom csak egy dolog segít, hogyha a 2012-es költségvetési eljáráshoz nem akarjuk hozzá csatni a dolgot. Ugye egyszerűen az idő eltolódásból már ez adódik, ugyanis a bizottság, és talán a bizottság elnöke is esetleg fölvehetni a telefonkagylót, és azok, akik a tanácsban a végén tényleg döntenek, ugye ezek a különböző tárgyalók, az, az, azokat esetleg meg kellene győzni. Más megoldás nincsen. Reméljük, hogy az Európai Bizottságnak az a felszólítása, hogy a trilógus keretében találjunk megegyezést, ez akkor sikere fog járni ugyanis a tanács az szeretné ezt valahogy lesöpörni az asztal ezt a témát, hiszen nincsen mandátuma. Ezt azonban nem segít ez a hozzáállás, tehát jó lenne, hogyha a bizottság bizonyos tagállamoknál, akiknek különös érdekük fűződik a projekthez, azoknál, in, azoknál közben léphetne, hogy ezt a blokkoló magatartást, ezt oldják fel a tanácsban. Mi hajlandóak vagyunk tárgyalni, megváltozott szám adatok alapján, és természetesen elkülönülten a költségvetési eljárástól. Ennél erősebb üzenet, üzenetet a bizottság nem küldhet, de nyilvánvalóan a tanács szintjén e, ezt szóvá kell tenni, adott esetben meg kell mondani ezt bizonyos e, állam és kormányfőknek is, illetve az ő tárgyalóiknak. És akkor itt talán egy egyfajta pozitív üzenetet küldünk feléjük, és pozitívan lépnek ők is fel, és nem blokkolóan, ahogy azt egyes tagállamok most teszik. Ennyi lenne. Elnök, rendben akkor most ismét hosszú volt a vita, és a végén ugyanott vagyunk, ahol elkezdtük. Sajnos ez van. Most pedig Barbara következik, a 6-os, 7-es napirendi ponttal, 5 perc Barbara az időkeret. Presidente, come Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát hogyan beszéljek erről a témáról 5 percben? Hát akkor még gyorsabban fogok beszélni. Néhány pontot szeretnék a kollégák figyelmébe ajánlani. Viszont, hogyha túlságosan gyorsan beszélek, akkor nem tudják majd követni a tolmácsok. Két jelentés van a globalizációs alkalmazkodási alam alap Ausztria esetében. Ez az első alkalom, hogy Ausztria segítségünket kéri. 356 acélipari dolgozóról van szó, akit elbocsátottak Stájerországban. Itt uh, millióról van szó. Második igénye Ausztriának, itt 1,2 millióról van szó, 74 munkavállaló esetében, akit az ATS-nél elbocsátottak. Ez a vállalat SIM-kártyákat gyárt a mobiltelefonok számára, és azért szűntek meg a munkahelyek, mert kiszervezték a munkát Kínába. Van egy rendelet ezen alap alkalmazások szempontjából az éves összeg 500 millió lehet, ezt lehet különböző tevékenységekre igénybe venni, technikai, adminisztratív segítségnyújtásra, nyomonkövetésre, tanulmányok elkészítésére, a weboldalak létrehozása, illetve konferenciák megszervezésére. Itt 610 ezer euróról van szó. Mivel a nyári szünet előtt vagyunk, azt kérem a kollégáktól, hogy lehetőleg a nyári angolul nyújtsák be a módosítókat. Végezetül a kevés időmben arról szeretnék beszélni, hogy különböző gazdasági okokat is meg lehet említeni az alap mobilizása szempontjából, és 2013-ban, ha ezt így lehet folytatni, akkor ezt mindenki üdvözölni. Elnök, ez a tényleg nagyon gyors volt, csak egyetlen egy felszólalási kérelem van, Miguel Portás részéről. Igen, nem is megjegyzésem lenne, inkább egy kérdést tennék fel. Az osztrák projekteknél ahol 74 munkavállalóról van szó. Semmi gondom nincsen ezzel, de szeretném megérteni azt, hogy a rendelet melyik eh, részé, részét javasolják itt, vagy melyik részére gondolnak. A kettes bekezdés C pontja kimondja, hogy legalább 250 munkavállalónak kell itt érintve lennie. Tehát azt kérdezném, a bizottságtól, vagy akár Barbarától is, hogy mi a helyzet ezzel. Barbara? Barbara, parancsolj! Grazie, Presidente, ringrazio il... Köszönöm szépen, Elnök asszony, köszönöm a kollégának a kérdéséget. Én most már nem tudom pontosan felidézni, mely cikkerről van szó, le tudom ellenőrizni. Ugyanakkor van egy harmadik rész is, egy, egy konkrét cikkelyben, a rendeletben, amely a munkavállalóknak a számát nem teszi feltétellé, tehát ott nem függ a támogatás a munkavállalók számától. Ezt garantálatom neked, Miguel, hogy tényleg ez benne van feketén-fehéren a rendeletben. Éppenséggel csak a rendelet érintett szakaszának a számára nem tudok emlékezni. Az egész egyébként a bizottságnak a megítélésétől függ, és a múltban úgy történtek a dolgok, hogy a munkavállalók támogatása volt a fő cél, még akkor is, hogyha a számunk a 250-et nem érte el, ezt garantálhatom neked, ezt meg tudom, ezt bizonyítani tudom, akár e-mailben el tudok anyagokat küldeni erre vonatkozóan. Rendben. Pénteken van a módosítók beadásának határideje, és abból indulok ki, hogy hogy Barba javaslatával akkor élni tudunk, együtt tudunk élni mindannyian. Köszönöm szépen. Voilà. Je reprends les commandes. Akkor megint én vagyok a kapitány. Barbara és portás eh, képviselők majd egymás közt megbeszélik ezeket az ügyeket. Tehát akkor átveszem meg én az elnöklést, szavazás lesz. Van egy olyan dolog, amely nem formális szavazást igényel, ez egy informális döntéshozatal tárgya. Szeretném, mielőtt ezt megtesszük, üdvözölni a portugál üzletemberek után a valenciani francia delegáció itt létét. Nem csak Valencienből jöttek, hanem úgy Észak-Franciaországból. Észak-Franciaország nem csak Valencien. Nos, az Európai Parlament egy kicsit másképp működik, mint a nemzeti parlamentek, beleértve a francia Assemblée Nationalt is. A mi munkánk az nyilvános, és önök most itt vannak, örülünk is neki, de a későbbiekben is Valencienből vagy Bayeux-ből követni tudják interneten az üléseinket, mert az interneten közvetlenül láthatóak vagyunk a parlament honlapján keresztül. Calfin raportőr úr mintegy tíz trilógus után egy megállapodást ért el, amely azonban a mi egyetértésünket igényli, de Juta van itt helyette, megadom a szót. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nem akarom igénybe venni az időnket, mert hogy minden elhangzott, ami fontos, és gyakorlatilag minden egyes frakcióval sikerült egyetértést elérni ebben a kérdésben. Az, amit most a tanácsa való tárgyalásokon elértek, nagyon sok háromoldalú párbeszéd során azt el is fogadta mindenki. Ez tehát az alapja annak, amit megbeszéltünk a plénumon, is egymással a tanács az általunk parlamentként javasolt dolgokkal szemben részben védekezett, például szigorúan szigorúan elvetette az alapokba való pénzvisszaáramlásnak a lehetőségét, Ismerjük ezeket a tanácsi álláspontokat, a következő pénzügyi tervben szeretnénk ezeket már megszüntetni. Vannak azonban még kérdések, hogyha a kollégák bármelyikének kérdése van még, akkor arra szívesen válaszolok, ami például a garancia összegnek a megemelését illeti, annak a fedezetét illeti, vagy a plafonját illeti, de úgy gondolom, hogy nem kellene itt most idő hiányában megismételni mindent, amiről már korábban szó, szó volt. Ivo Kálfin és a Költségvetési Bizottság már pontosan bemutatta ugyanis, hogy miről is van itt szó. Euh, Nos, a dokumentumot kiosztottuk minden képviselőnek. A néppárt már jelezte, hogy egyetért, és gratulál a raportőrnek azt gondolom, hogy ugyanez a helyzet a többi frakcióban is, és akkor úgy vehetjük, hogy az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága eh, nem ellenzi ezt az ügyet, és eh, beleegyezését adja ehhez a régóta tárgyalt eh, dossziéhoz. A tárgyalások úgy tűnik igen kielégítően értek véget, akkor most ténylegesen elkezdünk szavazni. 13-as napirendi pont, 3 per 2011-es számú költségvetés módosítási tervezet. Jedzsevszka asszonynak adom meg a szót. Ezt a kérdést alaposan megvitattuk az elmúlt ülésünkön, és kész vagyok arra, hogy szavazzunk erről. Très bien, je vous remercie. Nagyon jó, köszönöm. Akkor kérem, hogy a szavazólapjukat vegyék elő. Mindenki kész arra, hogy szavazzon? Három módosító van valójában csak. Bien. Alors, amendement numéro 1. Egyes módosító. Ki van mellette? Andrea szerint azt, hogy nem látom. Ellene? tar, tartózkodók, egy tartózkodás, tehát el van utasítva, második módosító, ki van mellette, ugyanígy ellene, tartózkodás, ugyanaz. Hármas módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodók, Morganti úr. És akkor a végszavazás következik. Ki van mellette? ellene. Ez a végszavazás. Nincs senki ellene. Tartózkodás. Két tartózkodás. Jó. Akkor két tartózkodás hiány egy hangot döntöttünk. Megradom az alkalmat, hogy ismertetem önökkel, hogy a soros elnökség tájékoztatott bennünket arról, hogy az elnökség, illetve a tanács a kettes költségvetési módosítási tervet, a szolidaritás alap mobilizálását is kész befogadni. Önök is tudják, hogy a kettes költségvetési módosítási tervezet ről, illetve a hármasról, amit most fogadtunk el, politikai vita zajlott. Szükséges volt a szolidaritási alapból pénzeket mozgósítani. Ez, itt kifizetési kötelezettségvállalásokról volt szó 2011 vonatkozásában, és mit csinálunk ezzel a negatív tartalékkal? Ez volt a kérdés, ez volt a célja a kettes költségvetés módosítási tervezetnek és ezt a módosítót visszavonta a tanács. A kettes hármas így akkor életbe lépett. Ami ahhoz szükséges, hogy a klímaváltozás okozta katasztrófák kárja, kárait, illetve azok elhárítását részben finanszírozhassuk, és ez egy nagy sikerként könyvelhető el. Éppen ezért majd július 8-án csak a 2012-es költségvetésre tudunk koncentrálni, mert hogy a kettessel és a hármas költségvetés módosítóval már végeztünk, éppen ezért gratulálok is a raportőrnek. 14-es módosító következik. Reimer Böge gyakran beszélt a éves pénzügyi keretről, valójában egy szavazásra kerül csak sor. Reimer jelentéséről szavazunk, ki van mellette? Reimer jelentése. Köszönöm. Ki van ellene? Egy személy ellene tartózkodás nincs olyan képviselő, aki tartózkodik, tehát ezt eh, egy hiány megint egy hangon elfogadtuk, és gratulálunk is a raportőrnek, hogy ilyen jól vette ezt a nehéz um, témát. Átcsoportosítási kérelmek következnek, 15-ös napi rendi pont. Szidónia, ha jól értem, két átcsoportosítást hozott nekünk, a 11-est és a 21-est. Két eh, átcsoportosítási kérelem van, amit az Európai Bizottság nyújtott be. Az egyik a DEC 11-re vonatkozik, ez kötődik az administratív költségekhez. Elég eh, terjedelmes magyarázatot kaptunk a bizottságtól, ez benne van a dokumentumok között, bár én úgy vélem, hogy hasznos lenne az, hogyha a bizottság itt eh, elmagyarázná most nekünk azt, hogy mik azok a nagy változtatások, amiket ebben az átcsoportosítási kérelemben megfogalmaztak. Köszönjük, Szidemia. Igazgató úr tud-e valami pontosítást adni? Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálom tehát akkor megmagyarázni ennek az átcsoportosításnak a legfontosabb tényezőit. Ez egy újraismétlődő átcsoportosítás, amikor a bizottság a költségvetési tervezetet készíti, és a mostani az, vagy 15 hónappal ezelőtt történt, 2010 áprilisában, akkor a bizottság administratív decentralizált tételek vonatkozásában például bizottságok, konferenciák, ideiglenes személyzet, stb. vonatkozásában egy tervet készített az egész bizottságra, amely szakpolitikai területenként, illetve szakpolitikai területekből adódik össze. A bizottság életbe lépése óta azonban sor került egy kis átszervezésre, és ezért ennek értelmében 2011-ben a bizottság 7 millióval csökkentette a bizottságokra, ülésekre, konferenciákra szánt pénz összegét. A jelenlegi átcsoportosítás az arról szól, hogy az egyes címsorokból származó pénzeket olyan irányba csatornázzuk, ahol sürgetőbb szükség van eh, a pénzre, tehát az átcsoportosítás eh, egy része olyan eh, ülések és bizottságok számára történik, ahol korábban költségcsökkentések történtek, Eh, ezek olyan területek, ahol az Európai Bizottság a gazdasági válsággal foglalkozik, azt próbálja kezelni, és eh, próbáljuk azoknak az egységeknek a kapacitását eh, megnövelni, amelyek a humanitárius segítséggel, illetve a polgári védelemmel foglalkoznak. Ezek az egységeink pénzügyi nehézségekkel küzdenek. Ezen túlmenően koordinációs képességeinket kívánjuk javítani a különböző külső tevékenységek eh, körében. Ez a probléma a külügyi szolgálat eh, eh, létrejöttével állt elő, korábban Relex főigazgatóságként működött, most pedig külön szolgálat létezik, és egyfajta koordinációs munkára van szükség emiatt a változás miatt. Emellett az egyes számítástechnikai rendszerek megerősítése vált szükségessé, az Európai Polgári Közkezdeményezés regisztere vonatkozásában például, ott a kötelezettségvállalások egyfajta átrendezésére volt szükség. Összességében ez a teljes kiadás 3,5%-át teszi ki, és ez lehetővé teszi, hogy finom hangoljuk a csökkentett előirányzatokat 15 hónappal azt követően, hogy az Európai Bizottság először benyújtotta a költségvetési tervezetét. Köszönöm. Merci. Köszönöm, igazgató úr. Szidónia, innentől kezdve akkor mit javasol? a magyarázat után azt javaslom, hogy szavazzuk meg ezt az átcsoportosítást. Köszönöm, tehát akkor szavazásra bocsátom ezt a ezt az átcsoportosítást, a 11-est, ki van mellette? Megköszönöm, ellene. Mindenki elnézést, már szavaztunk az ön módosítójáról, illetve az ön módosítójáról korábban, tehát nincs tartózkodás, a 11-est elfogadtuk, 21-es átcsoportosítás következik. Ez az átcsoportosítási kérelem vitatott véleményem szerint, legalábbis ez a kérelem egy nagyon vitatott kérdéssel foglalkozik, mi pedig azzal, hogyha emlékezünk a tavalyi tárgyalásokra, akkor ez egy olyan átcsoportosítás, amely a tartalék felszabadítását illeti, amelyet azért hoztunk létre, hogy a bizottságot rábérjük arra, hogy a biztosokról szóló magatartási kódexet bírálja felül. Az Európai Bizottság az elmúlt év végén elmondta, hogy felülvizsgálta ezt a kódexet, és a parlamentet tájékoztatták a bevezetett változásokról. Mi több változást szerettünk volna, és az Európai Parlament elnöke decemberben még több változtatást kívánt. Ezeket az Európai Parlamentnek áprilisban el is juttatták, tehát öt hónapba tellett az, még ezeket végre is hajtották, és ezt követően az Európai Bizottság most már azt kéri, hogy ezt a tartalékot szabadítsuk fel, mivel a változások megvalósultak. Az én értékelésem szerint a változások benne vannak az új szövegben, amiket szerettünk volna, de mégis legyen itt egy vita, mert el tudom képzelni azt, hogy vannak olyan kollégák, akiknek vannak megjegyzéseik. Nem volt vitánk erről a témáról korábban, bár többször beszéltünk erről, de a végső szöveggel nem foglalkoztunk még érdemiekben, itt a bizottsági ülésen, és szeretném meghallgatni a kollégák véleményét a bevezetett változásokról. Nos, a raportőr azt kérdezi, hogy van-e valaki, aki hozzá akar ehhez a témához szólni, Inge? Úgy gondolom, hogy gyakorlatilag egy nagy nyereséget, nagy győzelmet kell itt üdvözölnünk és ünnepelnünk. Jó, úgy gondolom, hogy jó dolog, hogy a bizottság módosította ezt a magatartási kódexet, még akkor is, hogyha ez két évig tartott. De hát ez két év az emberiség történelméből egy nagy előrelépés, egyébként pedig a reform utáni állapot az mindig egy következő reform előtti állapot. A probléma az, hogy az átmeneti pénzeknek a kérdését nem rendezték, ez egy eh, tanácsi rendeletnek a tárgya. Ugye az átmeneti pénzek azt jelentik, hogy egy biztos az mindig eh, díjazásban részesül, függetlenül attól, hogy a biztosi megbizatása után van-e új megbizatása vagy sem. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak tehát a módosításért, és annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy a vitát megsporolhattuk volna. Köszönöm szépen. Bien, Nos, akkor itt mindenki tudatában vannak, van annak, hogy micsoda történelmi esemény történt. Inge végre gratulálta az Európai Bizottságnak valamihez más nem szól ehhez a témához, akkor Szidónia javasolja elfogadásra ezt az átcsoportosítást? Igen, akkor ezt én most szavazásra bocsátom. 21-es eh, átcsoportosítás, még Gressle asszony is támogatja, ki van mellette? Köszönöm, ki van ellene? Ketten, hárman, tartózkodás? Nincs tartózkodás, tehát ezt a 21-es átcsoportosítást elfogadtuk. Nos, eh, akkor egy átcsoportosítás van a C4-es, a többi intézménynél, és Helgának adom meg a szót. Helga Trüppel. Um, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. A C4-es átcsoportosítás már két héttel ezelőtt is a napi rendünkön volt. A saját parlamentünkben van ez az átcsoportosítás, 5 millió euróról van szó számítógépes alkalmazások számára. Az Európai Parlament arról döntött korábban, hogy a tartalékba helyezzük ezt, mert szerettünk volna több információt a számítógépes mobilitási programokról. Mélyebb elemzést és vitát is szeretünk volna ezt illetőleg. Az első ponttal kapcsolatban, az elemzéssel kapcsolatban kaptunk részletes információkat az átcsoportosítási kérelem mellé. A második ponttal kapcsolatban arról tájékoztattak, hogy van egy képviselői szemtestetnikai koordinációs csoport, amely rendszeresen találkozik és tárgyal szemtestetnikai kérdésekről, problémákról. Azt javasolnám, elnök úr, hogy most adjuk meg a szót a DJ ITEC képviselőjének, hogy több információval szolgálhasson a koordinációs csoport munkájáról, és hadd tegyem hozzá, hogy a múlt héten sikerült beszélnem a felelősével ennek a főigazgatóságnak. Jelenleg ez a személy Luxemburgban van, és ezért egy kollégája jött el, most, és azért kell erről beszélni, mert mi is azt kértük, hogy a képviselőket vonják bele ennek a koordinációs csoportnak a munkájába, és mindenképpen szeretném meghallgatni az ő véleményüket, és azután mondanám meg, hogy ajánljuk -e ezt, vagy nem. Nos, akkor Marie-Cécile Bernárt üdvözöljük itt, aki az ITEK főigazgatóságot képviseli, és tud-e válaszolni a raportőri felvetésekre. Igen, köszönöm elnök úr, köszönjük Trüppel asszonynak is a kérdést. A ZITEK főigazgatóságot képviselem, a főigazgató úr Luxemburgban a főtitkárral van egy találkozón, és nem tudott a mai részt venni önöknél itt a Költségvetési Bizottságban. Ami a, az ICT Map Coordination Groupot illeti, ez egy olyan csoport, amelyet Vilandúr vezet, aki a parlamentben az IT ügyek felelőse, és ez foglalkozik egy sor olyan kérdéssel, amely számítástechnikai témában felmerül a politikai frakciók felkérést kaptak, hogy mindenki egy főt delegáljon. Ezek a képviselőcsoportok kedvezően reagáltak erre a képviselőre, megnevezték már a frakciók, a, legalábbis a nagy frakciók a saját képviselőiket. Ezekhez jön még a szakértői háttér, és a parlamenti asszisztensek egy képviselője is részt vesz ebben a munkacsoportban. Eh, háromszor ül össze ez a csoport, eh, június 30-án lesz az első, eh, a következő az majd szeptember közepén. Ez egy olyan csoport, amelyben eh, vitára kerülhet sor a parlament eh, informatikai rendszeréről, amely egy rendkívül összetett eh, informatikai rendszer, annak méretéről, annak tevékenységéről, illetve azokról a problémákról, amelyek a különböző munkahelyek közti kommunikációból erednek azok a projektek, amelyek itt megvitatásra kerülnek, azok még fejlesztés alatt állóak március 24-én, 2010 március 24-én indította, indította ezeket a projekteket az útjukra a büró most csütörtökön ülnek össze, mint mondtam először. A Wi-Fi projektet fogják például megvitatni, valamint a mobilitási projektet, a digitális aláírás projektet. Itt tudni kell, hogy a mobilitáshoz kis egységek, kis egységekre, támogató egységekre van szükség, a digitális aláírás rendszerének bevezetése pedig lehetővé tenné a képviselők számára, hogy távolról is aláírásukkal láthassák el a módosító indítványokat. Az e-committee és az e-meetings projektek lehetővé teszik, hogy minden bizottsági dokumentum azonnal hozzáférhető legyen. Ez egy olyan projekt, amelyet jelenleg a LIBE, a JURI és a DEVE szakbizottságok tesztelnek. Ezt a projektet is bemutatják az ICT Coordination Groupnak, eh, és eh, majd megvizsgálják annak a kiterjesztésének lehetőségét, és eh, irányvonalakat szabnak meg a további fejlesztésekre vonatkozóan ez a projekt az év végéig tart, emellett van az e-meetings kísérleti terv, amely továbbra, amely szintén azt teszi lehetővé, hogy elektronikus formában férjenek hozzá dokumentumokhoz, és azokat megoszthassák a távolban dolgozó munkatársaikkal. Tudok adni egyébként további példákat az IT tevékenységükre, hogyha kívánják. Tehát eh, alapvetően itt arról van szó, hogy a többi bizottság is végre olyan jól tudjon dolgozni, mint a Költségvetési Bizottság, ugye, ha jól értem. Vladimir Manka kért szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani az információkért, Ha jól tudom, szeptemberben fogunk ezekről a találkozókról beszélni, még nincsen semmilyen elemzés még. Nem tudjuk még, hogy mennyi papírt lehet megtakartani ezzel a projekttel. Nem kaptuk még meg a költségek elemzését sem, ezeket majd szeptemberre fogjuk megkapni. Azt kérdezném a jelentés készítőtől, hogy el tudja képzelni, azt, hogy mi fog történni, nincs még minden adat, és ebben az esetben a tartalék egy részét lehet-e felszabadítani, vagy, vagy egyáltalán nem lehet. Nincsen teljes tájékoztatásunk, adatunk még. Köszönöm szépen, elnök úr. A Trüppel kolléga problémára áttérve, én vagyok azok a, azok a képviselőknek, akik ebben a koordinációs testületben ott vannak. Természetesen a napirendünk nem túl egyszerű mindig. A Villan kolléga vezeti a testületet, ő aktívan dolgozik együtt az ITEC főigazgatósággal, azok a kollégák, akik ott vannak, és az asszisztenseik nagyon külön nagyon különböző véleményen vannak azzal kapcsolatban, hogy a számítástechnikai létesítményeket a házon belül hogyan kellene kialakítani, és hogyan lehetne például a papírmentes parlamenti munkát biztosítani, és ezt hogyan lehetne kifelé kommunikálni is, hiszen az információs technológiák, mint olyan kis dolgok, mint például egyfajta kis alkalmazás, ahol megtekinthető a plenáris ülés, vagy annak a napi rendje, vagy annak a kalendáriuma, ezek, ezeket kell létrehozni, ezekkel kapcsolatosak a kérdés kérdések. Manka kolléga kérdése itt a, a fi nek a költségére és a költségek struktúrájára vonatkozott. Én azt támogatnám személyesen, hogy nézzük meg, hogy milyen sikereket ér el ez a munkacsoport, és megnevezi a megfelelő problémás pontokat, amelyek az információs technológiában jelen vannak, és pont egy olyan intézmény számára, mint a parlament fontosak, ahol rendkívül sok papírt fogyasztunk el. Tehát mi eh, ezzel a munkával nem csak eh, elméleti síkokon mozgunk, hanem praktikus lépéseket tervezünk meg előre. Az Európai Parlamentnek a Költségvetési Bizottsága eh, is próbál ilyen kérdésekkel felépni. Jó lenne látni tehát, hogy tényleg a papír, ala, papír alapú kommunikációnak a megszüntetésével mennyi költséget tudnánk megtakarítani, mi lenne tehát annak a megtakarításnak az egyenlege a hardware szinten, és mi lenne szükség a másik oldalon a hardverek terén ennek a papírmentes irodának a kialakításához, és erre milyen eszközöket kell felszabadítani. Fernandes úr az utolsó hozzászó. Köszönöm szépen elnök úr. Úgy gondolom, hogy felszabadíthatjuk ezt a tartalékot. Már eleget vitatkoztunk erről a kérdésről, és mindannyian azt mondtuk, hogy az új technológiák, tehát a wifi és a papírhasználatnak a korlátozása, ezek nagyobb fajta hatékonyságot fognak hozni, nagyobb hatékonyságot, ami, amit mindenki fel tud vállalni, mindenki támogathat azok az információk, amelyeket most újonnan kaptam, ezek is csak azt támasztják el, hogy felszabadíthatjuk a tartalékot. Nos, akkor Helga mit javasol nekünk? Köszönöm ezt az eszmecserét, és eh, azt az információt, amit a főigazgatóság képviselője nekünk adott. Nos, én amellett vagyok, hogy különösen a wifi vonatkozásában engedélyezzük a további munkát. A wifi-re szükség van, nagyon sürgős szükség van minden teremben. Ugyanakkor Manka úrral is egyetértek, aki arról beszélt, hogy nagyon jó értékelést készítettek az e-committee és e-meeting témában, de ahhoz, hogy felmérhessük, hogy mindez mit jelent, én azt javasolnám, hogy részben, tehát 3,4 millió értékéig ezt a tartalékot szabadítsuk fel, később a többit, így ugyanis minden kollégát be tudunk vonni, ők is látni fogják, hogy ez a munkacsoport, ez a számítástechnikai munkacsoport milyen munkát végez, most tehát én 3,4 millió euró felszabadítását javaslom. Köszönöm. Nos, akkor az előadónk javaslata az, hogy ne a bizottság által javasolt 5 milliós összeget szabadítsuk fel, hanem 3,4 3,4 millió eurót. Én nekem csak egy kérdésem van, hogy a Fernancs úr. Azt szeretném, hogyha a raportőr megmagyarázni, hogy miért 3,4, miért nem 3,3, miért nem 3,6 vagy 3,7, honnan szedte ezt a 3,4 milliós adatot. Köszönöm. Helga. I studied... Nos, a rendelkezésemre álló dokumentum tanulmányozása során arra jutottam, hogy a wifi-hez ennyi összegre van szükség, ugyanakkor a, a telefon vezetékes IP protokollhoz további összegekre van szükség, tehát el lehet különíteni azokat az összegeket, amik ahhoz kellenek, ezért jutottam a 3,4 millióra. Azt gondolom, hogy a többiről majd akkor érdemes vitatkoznunk, hogyha az e-committees ügyben ez a munkacsoport egy értékelést hoz, mert ez volt az eredeti megállapításunk. A az anyagban találtam ezt a 3,4-es összeget, milliós összeget, és ezért, ezért döntöttem emellett. Tehát akkor ez a pohár kicsit jobban tele van, mint a fele. Ki javasolja ezt a raportőri, ki támogatja ezt a raportőri javaslatot, tehát 3,4 millió euró felszabadítása, ki van ellene. Senki tartózkodók, kettő-három tartózkodó van, akkor köszönöm. 3,4 milliót kiveszünk a tartalékból. Nos, ennyi volt akkor az átcsoportosítás. Köszönöm a raportőröknek. Monika Holmeyer pedig az ingatlan politikáról és a külügyi szolgálatról fog beszélni. Pontosítást kaptunk ezzel a témával kapcsolatban, és további fontos módosításokra van szükség, de Mónika elmondja, hogy mi a helyzet, és javaslatot tesz nekünk. Elnök úr, ezt ma csak nagyon röviden fogom tudni elmondani, mert hogy a külügyi szolgálat csak pénteken fogja a végleges és tárgyalásokat lefolytatni. Én megkértem őket, hogy néhány különös kérdést tisztázzanak, így például azt, hogy a kiépítési költségeket, amelyeknek nagyságrendje nem 20,6, hanem összesen, hogyha mindent összeszámítunk, ez a között vannak korábban is ismert pozíciók, de hát összesen gyakorlatilag 36 millió eurós tételről van szó, hogy tehát az a kérdés, hogy ezek be fognak-e tényleg következni, és ebbe beleszámoltak-e bizonyos költségeket, például biztonsági rendszereket. Azen kívül azt is szeretnénk tudni, hogy bizonyos kamatfizetési kötelezettségek is bekövetkeznek-e az idő hosszúsága miatt. Azt hallottuk, hogy ez, ne, ez a veszély nem áll fenn, de ezt mindenképpen tisztázni kell, mert az azért a végösszeget megváltoztatja. És vannak még további tisztázandó kérdések például nem merültek fel olyan tetemes többletköltségek, de mindenképpen a külügyi szolgálat kérdésében Eh, azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon, nagyon eh, szűken szabták meg a költségeket, nagyon hatékonyan báltak a pénzekkel, és, és hát azt meg kell beszélnünk, hogy 30 évre osztjuk el ezeket a képítési költségeket. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy 30 éves eh, szerződés, ez egy elég hosszú idejű szerződés. A belga épületek tendencia szerűen 20 <laughs> év után az öregedés jeleit mutatják, tehát 20 év után már itt bizonyos negatív külső külső jegyeket viselnek, tehát adott esetben itt haszonbérleti bocsánat, a haszonélvezeti szerződések azt jelentenék számunkra, hogy a renoválási munkáknak a tetemes költségét nekünk kellene átvállalnunk, például a fűtési rendszer teljes felújításának a költségét nekünk kellene fizetnünk, és adott esetben egy teljesen új fűtési rendszert kell aztán majd visszaadnunk az AXA banknak. Tehát ezek olyan kérdések, amiket tisztázni kell, mielőtt július közepén véglegesen állást foglalunk ezekben a kérdésekben. Comprend bien votre ha jól értem, akkor most azt javasolja, hogy egy véleményt adjunk a parlament 179 per 3-as szabálya alapján, és július közepén fogunk dönteni. Tehát a külügyi szolgálat maga kérte a 14 napos halasztást, és ebből az okból tennénk ezt az egyszerűsítést. Nos, Úgy tűnik, hogy ön negatívan ítéli meg a belga építészet élettartamát. Nem, én azt gondolom, hogy a belga épületek, sajnos elment a mikrofon, továbbra sincs. Düran asszony mikrofonja nem működik. C'était un micro allemand. Ez egy német mikrofon egyébként. Plaisanterie, plaisanterie. Donc... Csak viccelek. Minden esetre megragadom az alkalmat arra, hogy nyilván a külügyi szolgálatnak szüksége van erre az épületre, illetve a költözésre. Én azt szeretném, hogyha a bizottság ingatlan politikájáról is beszéljünk, mert nagy épületbővítési projektek vannak folyamatban, és beszélnünk kell arról, hogy a különböző ügynökségek egy helyre csoportosítása, illetve az állapotfelmérés az milyen témákat vet fel. E, a parlament is kért épületbővítést. Jó lenne, hogyha e, egy csomagban tárgyalnánk meg az épületbővítéseket, illetve azoknak a e, pénzügyi velejáróit, e, annak érdekében, hogy lehetőség szerint pénzügyileg semleges megoldást találjunk. Köszönjük, Izabel, Mónika következik. Csak nagyon röviden válaszolnék erre. Ma a bizottsággal egy nagyon konstruktív módon beszéltünk a költségvetési rendeletről. Tehát, hogyha előre tájékoztatnak minket, akkor ezek a projektekkel kapcsolatban a kiírás előtt már a tervezés időszakában, akkor, akkor konstruktívan tudunk eljárni. Tehát rendszeresen, például évente jó lenne, hogyha tájékoztatnának minket, hogyha nagyobb dolgokat terveznek, és akkor ideje korán tudnánk a bizottsággal a nagyobb projektekről beszélni. Az az igazság, hogy még nem jutottunk el arra a szintre, hogy ők a, hogy itt vitaképesnek tartsanak minket. Très bien. Köszönöm. Tehát akkor ismerjük a raportőrünk véleményét, tehát kérünk egy véleményt, amit aztán megvizsgálunk a legközelebbi ülésünkön. Két napirendi pont maradt, először is a tízes, amely az szegénység elleni európai platformról szól. Kocolino úr a téma felelős, elnézést, hogy kicsit késésbe vagyunk, későn kerül őre sor, de őné a szó. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden felvázolom azt, hogy mi történt az elmúlt hét óta. Két új esemény történt, amivel foglalkoznunk kell. Egy részről a kollégák nagyon sok módosítót nyújtottak be, mind a szegénység a vidéki területeken témában, mint pedig az új eszközök kapcsán, például a mikrohitelek területén. Sokan beszéltek arról, hogy be kell vonni a civil szervezeteket a nemzet, illetve európai stratégiákba is. a módosítások alapján úgy látom, hogy azt kívánják, hogy sokat jobban foglalkozzunk a pénzügyi aspektusokkal és eszközökkel, jobb koordinációra van szükség a már meglévő eszközök között, amelyek a szegénység leküzdésére szolgálnak, és kreatívnak kell lennünk a strukturális alapok felhasználásánál, és amikor a szegénységet próbáljuk leküzdeni. Ami a módosító, módosító csomagot illeti, az elkövetkező napokban fogok ezekkel foglalkozni, és remélhetőleg sikerül majd eh, kompromisszumos módosítókat is mm, megfogalmazni. Van még egy másik dolog, ez az Európai Bíróság döntése. Az Európai Bizottságot megkérték arra, és ez a bizottság döntése is volt ez. A bizottság csökkenteni fogja 100 millió euróról 113 millióra a 2012-es program eszközét, azon a programét, amely a szegénységben élők élelmezését támogatja. Ez egy, a fajta program reagálás a mezgazdasági programokra. ez a program a versenyképességhez kötődik. Ez nagyon fontos eszköz a, a kapban, nagyon fontos eszközről van szó. A mezgazdasági termelés többletét át lehetne vinni erre a fajta tevékenységbe, tehát olyanok számára lehetne ezt biztosítani, akik erre rászorulnak. Ezáltal csökkentre lehetne a piaci feszültséget és tehát úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amelyel foglalkoznunk kell, ezt is figyelembe kell vennünk. A bizottságot fel kell szólítani arra, hogy vegyék figyelembe az Európai Bíróság döntését ezen kérdésben, Most meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet visszatérni az 500 millióra. Hogyha csökkentés van itt, akkor ez rosszul hat mind a gazdálkodókra, mind pedig ezen program kedvezményezetteire, akik szegénységben élnek. Tehát a lényeg az az, hogy van egy új elem a vitában, és szerintem emiatt mindenképpen beszélni kell erről. De parole, d'abord Monsieur Riquet. Ki úr kap először szót. Köszönöm, elnök úr. Nagy figyelemmel hallgattam a kollégánkat az 500 milliós témáról. Ez egy szegényeket érintő élelmiszer segélyezési alap. Az Európai Bíróság egy olyan döntést hozott, ami ugyanarra a jogalapra eh, támaszkodik, eh, mint eh, maga a, az élelmiszer csomag. Tehát ez nem feltétlenül egy, egy kapkérdés. Ebben az évben nagyon komoly problémákat láttunk Európában. Egyre növekedett azoknak a száma, akik eh, ilyen segítségre eh, szorulnak. Eh, nagyon fontos pénzről van itt szó az európai élelmiszersegélyezés szempontjából. Az Európai Bíróság határozata inkább jogi, nem pedig költségvetési szempontból érdekes. E, ugyanakkor azt szeretnénk, hogyha még a tél beállta előtt e, sikerülne e, megoldást találnunk, mert ha nem sikerül, akkor Európa hírneve szenved. Európa kiéhezteti a szegényeket, stb. Ilyen címlap fogunk látni. Eh, tudunk -e sürgősen intézkedéseket hozni a, itt a bizottságunkban is, illetve az Európai Bizottságon belül is, mert eh, különben két évig fog tartani ez a vita. Holott valójában nincsen időnk. Nyilván a jogi vita rendkívül érdekes, azt le lehet játszani. Lehet arról is beszélni, hogy az agrárpolitikát ez mennyiben érinti, de hogyha nem oldjuk meg ezt a helyzetet, akkor egy humanitárius katasztrófa fog bekövetkezni. akár egy ideiglenes megoldást is érdemes megfontolni annak érdekében, hogy a zsákutcából ki tudjunk keveredni. A kérdés az, hogy mit teszünk azzal a 80 millió emberekében, akiket ez a program érint. Köszönöm. Sí, gracias, presidente. Bueno, veo que... Köszönöm szépen, elnök úr. Alapvetően ugyanezt szerettem volna mondani, amit Kocolino úr mondott. Kocolino úr beszélt az Európai Bíróságnak az ítéletéről, ami, amely szerint nem használhatjuk ezt az 500 milliót élelmiszer beszerzésére. Jogilag a az ítélet valószínűleg kifogástalan, azonban most az a feladatunk, hogy, hogyan, hogy megtaláljuk azt a utatmódot, ahogy más, hogy használjuk ezt az összeget. Tehát a kérdés az, hogy mit teszünk ezzel az 500 millióval és a 113 millióval. Írnunk kellene talán a bizottságnak és a tanácsnak, ebben a kérdésben. Úgy gondolom, hogy mindenképpen valamit tennünk kell annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy ne tudjuk használni ezt a pénzt azoknak az embereknek a céljaira, akik tényleg szükséget szenvednek. Ezen kívül ez az ítélet nagyon nehéz időkben ér minket, olyan időkben, amikor Európa szerte, Spanyolországban is nagyon helyzetben vannak családok ezrei. Nagyon sok ember ugyanis használt használta, vagy nagyon sok embernek a javát szolgálta ez a pénz, és szüksége van rá a jövőben is. A lengyel elnökség valószínűleg most egy rendelet javaslattal fog előállni, azonban nem tudjuk, hogy mennyi időre van szüksége ennek a javaslatnak az útra indításához. Most mindenképpen legalább egy átmeneti megoldást kellene tehát találnunk erre a problémára. Nem szabad megengednünk, hogy ezek az emberek, az érintettek ne jussanak hozzá a pénzeszközökhöz. Nos, köszönöm az Európai Bíróságnak ez a döntése rendkívül élénk reakciókat váltott ki, ez itt is látszott, vagy látszik a teremben. Nyilván a nagy nehézség az az, hogy jogalap nélkül nem tudunk pénzt költeni. Tehát egy újabb jogalapot kell találni ennek a pénznek az elköltésére. Eh, az első elemzés után arra juthatunk, hogy eh, egy eh, vagy a tanács egyhangúságával egy új eszközt teremtünk, de azért ez egy politikai kérdés is, mert egyes tagállamok fordultak az Európai Bírósághoz, a nagy tagállamok, illetve kis, bizonyos kis tagállamok fordultak az Európai Bírósághoz, és ezért politikai kérdésről van szó, egy új jogalapot kell találni az Európai Tanácson belül. Az Európai Bizottság már 2008 óta mondja, hogy új jogalapot kell találni. Időközben meg kell találnunk majd annak a módját, hogy hogyan tudjuk ezt a programot tovább vinni. Vannak olyan tagállamok, amik ellenzik ezt. Olyan módon ellenzik, vagy olyannyira ellenzik, hogy akár az Európai Bírósághoz is hajlandóak fordulni. Ez azért eléggé meglepő. olyan országokban, ahol az adóbevételek nem elégségesek arra, hogy a lakosságot támogassuk. Tudjuk azt is, hogy az egész EU költségvetés az egész EU GDP-nek csak egy százalékát teszi ki. Ez egy, ez egy sürgős kérdés, amire megoldást kell találni. Én azt javaslom, és majd a raportőr erről mond valamit. És hamarosan újra napirendre tűzzük majd ezt a kérdést. Azt javaslom, hogy kérdezzük meg a lengyel elnökséget, kérjük meg őket arra, hogy az egyáltalán elképzelhető lehetőségekről számoljanak be nekünk. Van-e lehetőség 2011-re költségvetési módosítást készíteni, vagy 2012-es költségvetéshez módosító levelet készíteni? Meg kell nézni, hogy mi történik. Raportőrnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Amikor az ön által javasolt intézkedésekről van szó, akkor szerintem ezekkel valóban foglalkozhatunk elfogadhatnánk egy módosítót a véleménnyel kapcsolatban, amely a szakbizottságunk véleményét fejezi ki, és azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy valóban itt nyilvánuljon meg, mert ez egy nagyon sürgető kérdés. A 2012-es költségvetésben jól lenne, hogyha megoldást találnánk erre, hogy ne veszítsük el ezt az összeget. 113 milliót javasolt az Európai Bizottság 500 millióból, ez azt jelenti, hogy 65%-kal csökkentik ezt az élelmezési programot. Igazából arról beszélünk, hogy szeretnek leküzdeni a szegénységet. Van egy európai platform a szegénység ellen, és eléggé abszurd az, hogyha ezen élelmezési programok összegét csökkentjük. Tehát az Európai Bizottságra nem meghallgatnunk, kérdést kell intézni a bizottsághoz és a tanácshoz. Köszönöm a raportőrnek. Nos, akkor ezen téma kapcsán emlékeztetnék arra, hogy a mostani eszmecsere után a módosítókat 21-ig kell benyújtani, illetve 21 én kellett benyújtani, a kompromisszumosokra most kerül majd sor, remélhetőleg 12-én mi tudunk dönteni, szeptemberben pedig a plenárisra kerülhet a téma. Surján úr, napirendi pontja az utolsó napirendi pont, az európai szemeszterről öné a szó. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha jól látom, csak az egyik álnyék jelentéstevő van itt. Az elmúlt alkalommal ezt a pontot elég hosszasan megvitattuk. Időközben megkaptam a módosítókat, és a legtöbbjük üdvözlendő. a módosítók, amelyek megfelelnek az eredeti elképzelésnek, vagy azokhoz közelítenek, azokból kompromisszumos módosítót csinálok majd, hogy így is meggyorsítsuk a szavazást, illetve hogy egy egységesebb struktúra jöjjön létre. Figyelembe véve azt, hogy eléggé korlátozott a rendelkezésre álló idő, nem is beszélnék sokat, hanem inkább meghallgatnám az árnyékjelentéstevőnket az ALDE részéről, és remélem, hogy idővel képesek leszünk majd ezt a véleményt az eredeti ütemterv szerint létrehozni. Köszönjük, Súrján úr. Úgy tűnik, hogy akkor a liberális sárnyék eh, előadó van itt, akkor ő kapja a szót. Köszönöm, eh, elnök úr, és köszönöm Lászlónak is a jó munkát. Eh, benyújtottunk néhány módosítót, és akkor elmagyaráznám azt a hat módosítót, amit benyújtottunk. Alapvetően itt csak tisztázni szeretnénk néhány dolgot már korábban együttműködtünk a gazdasági kormányzati csomaggal, gazdasági irányítási csomaggal kapcsolatban, éppen ezért az európai szemeszter egy ismerős téma, ugyanakkor fontos az elején kimondani, hogyha, hogy, hogy fontos az, hogy a, az európai szemeszter és a szubszidiárás között ne legyen semmifajta fajta ellentmondás, illetve e, konfliktus, mert csak így lehet sikeres az európai e, szemeszter. Tehát a módosítóim egyike másika ezt e, kívánja, ezt a célt kívánja hangsúlyozni, valamint a másik dolog, amit hangsúlyozni szeretnénk, az az egységes piac működőképességének fenntartása. Szintén szeretnénk aláhúzni azt a tényt, hogy a nemzeti parlamentekkel való eszmecsere nem bizonyult akkora sikernek, mint gondoltuk. Legalábbis saját tapasztalatomból mondhatom, hogy a finn parlament igen keserűen állt az egész európai szemeszter témájához, és itt alapvetően részint előítéletről van szó, volt, akik át se akarták ezt gondolni, mert zsigerből ellenzik, mert úgy gondolják, hogy az Európai Uniónak és az Európai Parlamentnek további hatásköröket biztosítana, ami politikailag legalábbis érzékeny, hanem elfogadhatatlan. Tehát próbáljuk ezt a konfliktust elkerülni, amely úgy tűnik, hogy egyes fővárosokban már most kirobbant. Van módosítónk a 2020-as stratégiához kapcsolódóan is. Nagyjából ennyit tudok mondani. László képes arra, hogy jó kompromisszumos módosítókat alakítson ki, és ebben az esetben biztos vagyok a munka sikerében. Köszönöm, kedves kollega! A, éppen az imént vettem részt egy egyórás vitán amelyet az Európai Néppárt szervezett, és amely ma délután, illetve holnap délelőtt zajlik. Ezen az 27 tagállam néppárti frakcióvezetői vesznek részt. Többek között a Finn is a német, a francia, és természetesen a magyar elnökség is ott volt. Ennek a témája az európai szemeszter is volt. Barózó úr is részt vett ezen az ülésen. És tudni kell azt is, hogy minden országban van megállapodás, a nemzeti parlamenttel, amely révén az európai, a nemzeti parlament részt vehet ebben a munkában, amely végül is az európai eh, szemesztert eh, jelenti. De ez önmagában nem elég. Mert most az kellene, hogy eh, a nemzeti parlamentjeink ténylegesen elkezdjenek gondolkozni a közös európai eh, dimenzióban. Ez egy nagyon alapvető dolog. Ezért is eh, fontos, hogy Surya László eh, véleményében, vagy véleménye kapcsán legalább egy, ha nem több olyan vitára kerüljön sor, amely a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között zajlik, és amelynek során tisztázzuk azt, hogy az egyes tagállamok hogyan tudják tiszteletben tartani az európai kötelezettségeiket, például azt, hogy csökkentsék a költségvetési hiányukat, hogyan hozzák egyensúlyba a költségvetésüket az elkövetkezendő években, és hogyan valósítsák meg a 2020-as célkitűzés zászlóshajó programjait. Ez a két dolog ugyanis összefügg. ahogy Haglund kollega is mondta, egyes parlamentek igen nagy felháborodással reagáltak. Nekik meg kell magyarázni, hogy itt nem arról van szó, hogy az Európai Unió újabb hatáskör kap, itt arról van szó, hogy együtt gyakorlunk egy hatáskört. Ugyanis a maga a téma az nemzeti hatáskörbe marad, de lesznek bizonyos szabályok, hogy az Európai Unió meg együtt a nemzeti parlamentekkel, a kormányokkal ellenőrizni tudja, hogy a kötelezettségvállalásokat teljesítik-e. Ami a gazdasági irányítási csomagot illeti, annak a módosítóit a múlt héten elfogadtuk, magát a végső szöveget még nem, mert ez a júliusi plenárison lesz, és majd ezt követően meg kell vizsgálnunk, hogy a gyakorlatban hogyan tudjuk kialakítani az európai szemeszter munkamódszereit, amelyek lehetővé teszik majd a nemzeti parlamentek számára, hogy társuljanak ehhez a folyamathoz. Ez tehát egy nagyon fontos lépés, ugyanis itt egy megelőző rendszer létrehozásáról van szó. Brüsszel idézőbe véve az európai parlamentek, a brüsszeli intézmények, ha úgy tetszik, e, e, nem szabad azt mondani, hogy ez Brüsszel vagy az intézmények újabb hatásköröket kapnak. Ha ezt mondjuk, akkor ez az egész e, projekt halott. Itt valójában arról van szó, hogy együtt kell működnünk annak érdekében, hogy a az egyes tagállamok nemzeti gazdaságpolitikája illeszkedjen a többi európai ország gazdaságpolitikájához, hiszen a gazdasági kapcsolatainkat is egymás között építjük ki elsősorban. Tehát ez a tétje a dolognak. Köszönöm Hanglund úrnak tehát a módosítókat, és a raportőrtől kérdezem, hogy milyen következtetéseket von le mindebből. First of all... Először is osztom véleményét abban, hogy a szubszidiaritás kérdése nagyon is fontos. Hazámban is zajlik egy vita a szélső jobb képviselője ezt beállítani ezt az európai szemesztert, mint egy újabb szuverenitási veszteséget. Tehát hangsúlyoznám azt, hogy valóban fontos ez, és ha szükség van rá, akkor plusz mondatokat is beilleszthetünk ebbe az irányba. Bár ez nem költségvetési kérdés, ez inkább a fő jelentésbe tartozik, nem pedig a mi véleményünkben. Taktikai okokból szeretném elkerülni azt, hogy kritikai megedzést tegyünk a már zajló vitára a nemzeti költségvetési szakértők, illetve közöttünk. Van egyfajta hagyományunk, és néha kritikus vagyok a múltbeli vitáinkat illetően, hiszen gyakran ezek csak felületes találkozók voltak, mosolypartik voltak. Most azonban már van egy igazi témánk az európai szemeszter kapcsán, és ez nagyon fontos, és szeretném fenntartani szakbizottságunk illetékességét ebben a kérdésben. Az, hogyha kritikai megjegyzést fogalmazunk meg, amely gyengíti az álláspontunkat, és a többi szabadság pedig szeretne felülkerekedni ebben a kérdésben. Minden szakbizottságnak megvan a saját illetékességi köre, ezt tisztelnünk kell, viszont másoknak is tisztelniük kell bennünket. Tehát ez egy kényes kérdés, óvatosnak kell lennünk, hogy hogyan fogalmazzuk meg az üzeneteinket. Az elképzelések nagy része, amit Kálltól hallottunk, azok mindenképpen jók, és úgy gondolom, hogy itt ó, okosan kell eljárnunk, és majd ezt a bizottság a szavazás során megítéli ezeket az üzeneteket, és különböző pontokat. Végezetül pedig emlékeztetném a kollégákat arra, hogy a vélemény megírása nem könnyű, mivel a rendeletünk 1500 karakterben szabja meg a vélemény hosszát. És ezért az eredeti szöveg nem teljes mértékben fedi le a jelentés ötleteit. Röviden kellett fogalmaznom, és ezért nagyon fontosak a módosítók hiszen a módosítókra nem vonatkozik ez a terjedelmi korlátozás. És hogyha volt idejük, akkor láthatták, hogy még maga a jelentés készítő is benyújtott módosítókat, hát ennek ez áll a hátterében, és úgy gondolom, hogy ezt az eszközt a jövőben is ki kell használnunk. Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a raportőrnek. Valóban a belső szabályzatunk a véleményeket terjedelmében korlátozza, hiszen nem, itt jelenleg nem is jogalkotási anyagról van szó, de a módosítók valóban ehhez jönnek még, és e, így kiegészíthetik a terjedelmét a jelentésnek, illetve a véleménynek, és ezzel a lehetőséggel valóban élnünk kell. Egyéb szakbizottságok is értekeltek ebben a témában, nevezetesen az ECON szakbizottság, akik már felajánlották, hogy szívesen együttműködnek velünk ebben a témában, de nem mindig voltak sikeresek ebbéli igyekezetükben. Ugyanakkor most elfogadták azt, hogy egy véleményt adjunk be nekik, tehát hogyha jó minőségű véleményt tudunk benyújtani hozzájuk, akkor ezt figyelembe is veszik. A következő ülésünkre Július 12-én kerül sor, három órakor. De előtte is már legyenek készek arra, hogy szerdán este, vagy csütörtök délután, csütörtök délelőtt legyen véleményük arról az anyagról, amiről beszéltem az elején, amit az Európai Bizottság szerdán hoz nyilvánosságra. Lehet, hogy jövő héten Strasbourgban este 7 órakor egy külön ülést tart az Európai Bizottság, és erre eljön eljön eh, Lewandowski úr, vagy esetleg kedden Barózó úrral beszélünk erről a témáról. Hogyha Barózó úr jön kedden a plenárisra, akkor a hétfői ülésre nem lesz szükség, de mindenképpen a két dátum valamelyikén lesz az első nyilvános eh, vita a következő több éves gazdasági, illetve pénzügyi tervről. Eh, köszönöm mindenkinek aki eh, részt vett ezen az ülésen. Egy tételt, egy témát pedig áttettünk a következő eh, ülésre. Köszönöm.